We have enough members. You are represent... Elég meg elég képviselő van minden képviselői frakció részéről. Sefkovics urat üdvözlöm, biztos úr pontosabb volt, mint mi magunk, és még mielőtt megadnám neki a szót, hogy az előadását megtartsa, Szeretnék a napi rendünk első ö, délutáni pontjával foglalkozni, az, elnökök, az elnök közleménye a koordinátorok határozatairól. Minden egyes napirendi pontot megvizsgáltunk a koordinátorokkal, ami a véleménnyel kapcsolatos jelentéstevők kinevezését illeti az EU környezetvédelmi intézkedéseinek előnyével kapcsolatos javításról. Az Európai Parlament jelentése az alapjogi kartáról 2011 a jelentést az ALDE kollégája kapja majd meg, az ombudsman jelentést Libe, Liberté, Szabadság és Demokrácia frakció fogja megkapni, ami az állat jogokkal kapcsolatos állásfoglást illeti, emlékeznek önök is arra, hogy egy közös eszmecserét kívánunk a plenárison Strasbourgban tartani. A koordinátorok között megállapodás született a titkárság által elkészített anyagról. Ezen az úton folytatjuk tovább a munkát. Elfogadtuk tehát az előző ülésünk során meghozott döntést. Várjuk az instrukciókat a különböző frakciók részéről, azzal kapcsolatban, hogy milyen tagokat kívánnak delegálni a hétvégéig születik meg majd a döntés Az elnökség részére azon neveket kérjük megküldeni, akik majd Németországba és Csehországba fognak ellátogatni a tényfeltáró látogatásra. Megpróbáljuk megoldani a problémát az információhoz való hozzáféréssel kapcsolatos jogkonfliktussal kapcsolatban, az adatok ismertetésére vonatkozó kérdéskörről van szó, a petíciókról. Egyrészt döntünk, másrészt pedig a polgárok az adatvédelmi és magánélethez való jog mellett kívánnak kiállni. A bizottságnak korlátozott hozzáférési joga van, és kénytelen megtartani ezen adatokat korlátozott hozzáféréssel és bizalmas információként kezelve. Az a munkacsoport, amely múlt héten állt föl a spanyol ingatlan joggal kapcsolatban. Nos, a spanyol hatóságokkal a párbeszéd folyik, és reméljük, hogy előrehaladást tudunk majd felmutatni e kérdéssel kapcsolatban, amely már bizonyos ideje foglalkoztatja a bizottságunkat. A napirend tervezetet az elkövetkező órákban fogjuk köröztetni a képviselők között, és a koordinátorok aztán majd a napi rendet elfogadják. Hát ennyit szerettem volna nagy vonalakban ö, ö, elmondani, megállapodás született a koordinátorok ülésén. Őket is tájékoztattam, a bizottságom tagját is, tagjait is, hogy Vivian Redding asszonytól egy meghívást kaptam annak érdekében, hogy a civil társadalom való konzultáción vegyek, vegyek részt egy Európai Uniós polgársággal foglalkozó találkozón, és esetleg egy meghallgatást tartsunk a LIBE bizottsággal közösen. Fontos, hogy mindez minél megfelelőbb módon történjen, Egyéb kérdések között nem betettünk föl a koordinátorok ülésen semmilyen más kérdést. Ennyit szerettem volna elmondani a határozatainkról, és a mai délutánunk legfontosabb napirendjére térnénk most át. Sefkovics biztos beszámolóját hallgatjuk majd meg az aktuális kérdésekről a struktúrált párbeszéd keretében. Köszönöm saját és a szakbizottságunk nevében is a jelenlétét, azt, hogy ellátogatott hozzánk. A meghallgatások sorába bekerült a petíciós szakbizottság is. A bizottság most a különböző szakbizottságokba ellátogat. Ugyan mi nem vagyunk jogalkotási hatáskörrel bíró szakbizottság, de körünkbe is ellátogatott. Számos létfontosságú kérdés vonatkozik ránk, és a munkálataink során ilyen kérdésekkel foglalkozunk. Természetesen mindenek előtt a polgárok igényeinek kívánunk megfelelni, a napirendünket ezen polgári ö, igények, panaszok határozzák meg. Az elvégzett munka magától értetődően megfelelő jó együttműködést követel meg a bizottság különböző tagjaival. A különböző munkáink során nem mindig állapítottuk meg, hogy a legjobb szándék vezette volna a bizottság képviselőit, amikor a polgárok panaszairól van szó. Néha az időkeretek igen hosszúak, máskor pedig általános érvényű megfontolások miatt nem megfelelő még az együttműködés. A bizottságnak, minden tagjának, így Sefkovics biztosnak is több kérdést felvetettünk az információval, a tájékoztatással kapcsolatban, amikor panaszok, petíciók érkeznek be, közvetlenül a bizottsághoz. Minden egyes alkalommal, amikor egy állampolgár kérelemmel, panasszal fordul hozzánk, akkor a bizottság egy dossziét nyit meg, ugyan ez nem feltétlenül van így, amikor egy állampolgár közvetlenül az Európai Bizottsághoz fordul. Hasznos lenne talán, hogyha az ilyen polgári panaszokról egy közös ö, ö, egyfajta adatbázis, vagy legalábbis egy közös anyag születne meg, hogy tudjunk egymásról. Sefkovics biztos felé szeretném közvetíteni azt a kérésünket is, hogy frissítse fel emlékezetünket a polgári kezdeményezésekkel kapcsolatban. A polgári kezdeményezések a jogszabályi kidolgozás során a mi részvételünkkel született meg, és magunk is egy olyan eljárást bocsátottunk útjára, amelyben az eljárásban mi magunk is részt vettünk, és így a kezdeményezés mint olyan megszülethetett. A, mm, a nyilvános meghallgatások megszervezésének feladatát kaptuk meg, az AFKó szakbizottságot is bevontuk, az AFKó szakbizottság már az iránymutatásait elfogadta, és mi most azt javasoljuk, hogy a mi szakbizottságunk részéről ismerjék el azt a jogot, hogy az érdemben illetékes szakbizottságokkal azonos jogokkal, ö, szereppel, szerepkörrel rendelkezünk. Kicsit ö, kiabrándultunk, amikor azt hallottuk, hogy nem jogalkotói bizottságként, szakbizottságként ö, talán nem ugyanaz a szerepünk, de igen hatékonyan dolgozunk, a polgárok pedig ö, az Európai Unió különböző intézményei között az Európai Parlament is, is eként ismerik el. Utaltam már a biztos úrral való egyeztetésemkor arra, hogy egy petíció az európai iskolák kérdésében és az európai iskolák költségvetésének kérdésében jutott el hozzánk. Tájékoztattuk már biztos urat ezen kritikus kérdéseket felvető, kényes kérdéseket taglaló petícióval kapcsolatban. Szeretnénk tudni, hogyha napirend az előadásában legfrissebb információkkal tájékoztatna minket arról, hogy megoldást tud-e találni ezen európai iskolai kérdésre. Köszönöm még egyszer, hogy ellátogatott hozzánk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők. Köszönöm a meghívást. Nagyon jó időben érkezett. Szeptemberben, 2010-ben jártam itt utoljára. Akkor még csak előkészítettük az európai állampolgári kezdeményezést. Felsoroltuk a problémákat, hogy mi mindent kell megoldanunk, hogy barátságos nyomást kell gyakorolnunk a tagállamokra. De nekik is elő kell készíteniük a talajt. Ha jól emlékeznek, voltak két helyeink aggodalmaink, hogy a tagállamok készen állnak-e majd az ez irányú kezdeményezésre. Nem régen lépett életbe április 1 vasárnap ez a kezdeményezés, és örömmel számolhatok be arról, hogy amint életbe lépett, éjfél után néhány perccel már meg is érkezett az első javaslat. Úgyhogy mindent megteszünk. Nagyon örülök annak, hogy hivatalosan bejelenthetem itt, a szakbizottságban, hogy a holnapi Európa napon az első európai állampolgári kezdeményezést be fogjuk iktatni 000 per 1-es számmal. Nagyon örülök annak, hogy az első kezdeményezés nagyon szimbolikus. Fraternitének hívják, a 2012-es testvérség jegyében a fiatalokról, Európáról, a mobilitásról, és a kultúrák közeledéséről, a fiatalok közötti véleménycseréről, az oktatásról. Nagyon örülök annak, hogy az első bejegyzett kezdeményezés megfelel a jelenlegi hangulatnak. Remélem, hogy együtt jó üzenetet küldünk, mi szerint az EU sokat kínál a fiataloknak. Örülök annak, hogy ők lesznek az elsők, akik élnek ezzel a lehetőséggel. Ha a websájtunkra rámennek, akkor azt hiszem, hogy örülni fognak annak, amit látnak. Persze ezzel még nem elégszünk meg, a következő napokban az öt másik kezdeményezésről is bejelentjük a döntéseket, de még ezt jogilag előkészítjük, tájékoztatásul. A mobil kommunikáció, az állatjólét, a kutatás és az állampolgári jogok. Ez a négy témakör lesz kiemelve. Kicsit aggódtam az évelején, hogy a tagállamok készen állnak-e. És az általános ügyek csúcsán ezt fölvetettem, és hangsúlyoztam, hogy szorít az idő. És hogy nem szeretnénk az állampolgári kezdeményezést elkezdeni, anélkül, hogy a háttérinfrastruktúra készen állna a tagállamokban. Most örömmel mondhatom el, hogy a cseh köztársaság kivételével, ahol az elnöknek még ratifikálnia kell a jogszabályt, minden tagállam készen áll, megvannak a megfelelő hatóságaik, És azt hiszem, hogy a cseh köztársaságban is csak napok kérdése ez. Szorosan együtt kell működnünk önökkel, ezzel a szakbizottsággal, az EAK, az Európai Állampolgári Kezdeményezés ügyében. Akik olyan javaslatot adnak be, amely nem elfogadható a témája miatt ebben a témakörben, például, hogyha az Euratom szerződés keretében tartozó problémákat vetnek fel, akkor a jogi szolgálat azt fogja mondani, hogy ez nem tartozik az EAK kezdeményezések közé, és akkor önhöz fognak fordul, önökhöz fognak fordulni az állampolgárok. Biztos vagyok benne, hogy ha nem tudják beadni nekünk a javaslataikat, akkor majd önökhöz fordulnak petíciósként. A kérdés felmerült, hogy a bizottság nem ér, él-e vissza azzal a jogával, hogy megítélje, hogy melyik kezdeményezést fogadjuk el, és melyiket nem. Meg tudom ígérni, hogy nagyon figyelmesek leszünk, és hogy jogorvoslatot kínálunk. Ha közigazgatási visszaélések merülnek fel, akkor az ombudsmanhoz lehet fordulni, a PETI szakbizottsághoz, hiszen önök felügyelik az ombudsman munkáját, és persze az ombudsman a bizottsággal egyeztethet, de a jogorvoslat egyértelmű. Ha valaki úgy érzi, hogy a bizottságnak jogilag nem megalapozott a javaslata, akkor a bírósághoz fordulhatnak. Amikor <clears throat> beszámoltam arról, hogy milyen erőfeszítéseket és előkészületeket tettünk az eák kkal kapcsolatban, a lehető legfelhasználóbb barát megoldásokat kerestük. Akkor állítottuk össze a weboldalunkat, Időközben ezt feljavítottuk. Sőt, nyílt forrású szoftvert használunk az online aláírásgyűjtésekhez, és a szociális médiákat is felhasználjuk, és van egy share gomb a Twitter és a Facebook számára a websájton. A Google Plus-ra is lehet írni. Úgyhogy ez még könnyebb lesz a potenciális szervezők számára, hogy felhívják a nagy közönség figyelmét a programra. Nagyra tartom azt a munkát, amit önök végeznek a szociális médiákon, követem önöket a Twitteren, és nagyon hasznos információkat kapok. Mi ezen a platformon is megpróbáljuk bevonni az állampolgárokat. Elnök asszony, tudom, hogy az éves 2011-es tevékenységi jelentésüket most állítják össze. Amit eddig láttam, annak alapján elmondhatom, hogy nagyon jó a jelentésük, és örülök annak, hogy az EB és önök nagyon jól együttműködnek. Elnök asszony, vannak olyan területek, ahol még gyorsabban reagálhatnánk, néha azonban vannak jogi korlátaink, néha pedig túl sok a munkánk, de biztosíthatom arról, mindent megteszünk, hogy a petíciókat és a szakbizottság a kéréseit teljesítsük, és támogassuk az önök nagyon hatékony munkáját. Chichester úr szövegtervezetéből kiemelnék egy részt. ez pedig a közvetlen kapcsolatok képítése az Európai Uniós állampolgárokkal az interfészeken keresztül. Már említettem a szociális médiákat, ez egy új megoldás. Itt gyakorlatilag fél milliárd potenciális kapcsolatról beszélünk. Nyilvánvalóan ehhez nagyon erős, gyors interfészre van szükség. ezért hívjuk fel mindenkinek a figyelmét, hogy használják az új technológiákat, mégpedig hatékonyabban. Az EB-n belül a belső piaci információs rendszert, a Solvit rendszert is felállítottuk, még ezt följavítjuk, és nagyra tartom, hogy az Európai Parlament is megvizsgálja ezeket az új kommunikációs modelleket. Elnök asszony, végül az európai iskolát illetően hagy számoljak be a fejleményekről, örülök, hogy ezt felvetettem ma. Nyilvánvalóan, hogy szükségünk van itt a támogatásukra. Ez egy olyan kérdés, amely állandóan elém kerül, és nagyon nagyok a kihívások, az európai iskolákban. Figyelemmel követtük, hogy hogy működik az igazgató tanács, és milyen döntéseket hoz az év elején. Támogattuk a költségvetési javaslatukat 2013-ra az egy egyes és a kettes típusú iskolákban is 6,8%-os változást jelentett volna. Ezt az emelést gyakran megkérdőjelezték, hogy ez nem túl magas ez. Ezért én az emberi erőforrási és a költségvetési főigazgatáson utána néztem, minden részét vizsgálják el át a költségvetésnek. Teljes bizalommal mondhatom, hogy az EB az eredeti költségvetési javaslatot támogatja. Nagyon sok reformot vezettek be tavaly, nagyon sok hatékonysági ellenőrzést tettünk az európai iskolákban, és az igazgatóiknak az erőfeszítései hatalmasak. De a valóság az, egyre több a tanuló, egyre nagyobb problémákat okoz a tanárok kiküldetése, romlik a helyzet, ez azt jelenti, hogy a tagállamok kétszer is meggondolják, hogy a tanáraikat kiküldjék-e Brüsszelbe. Ez pedig azt jelenti, hogy a helyi piacon kell erőforrást keresnünk, amely sokkal költségesebb, és erre nincs költségvetés. Az idén lesz két új iskola, az egyik Lákenben, a másik Luxemburgban már most is tudjuk, hogy ez nem elég, túl sok a diák az európai iskolákban, ezért állandóan gondolkozunk azon, hogy egy ötödik iskolát hogy hozzunk létre Brüsszelben, állandóan tárgyalunk a belga hatóságokkal. Az én kérésem a következő lenne. Támogassák a költségvetési javaslatot, segítsenek, hogy elmagyarázzuk a tagállamoknak és az oktatási intézményeknek, hogy az európai iskolák alapvető fontosságúak az alkalmazottak és gyermekeik számára, hogy megőrizhessék az anyaországukkal való kulturális és nyelvi kapcsolatot. Tanulhassanak a történelmükről, és Nincs semmilyen helyettesítő alternatív megoldás erre jelenleg. A helyzetet figyelembe véve írtam minden tagállami oktatási minisztériumnak, és elmentem az oktatási miniszterek csúcsára, és újra és újra kiküldöm az állandó képviseletekhez a kérdőívet, hogy ők mit változtatnának a helyzetem. Tehát majd ezeket összefoglaljuk. Ha érdekli a szakbizottságukat, szívesen visszajövök még pontosabb tájékoztatással. A tanárok kihelyezése, ha meghiúsul, akkor már két-három év múlva is nagyon nehéz helyzetben leszünk. Ne várjuk ezt meg, tegyünk már most valamit. Köszönöm, hogy meghívtak ide, köszönöm, hogy fölvették ezeket a napi rendi pontokat, és most a hosszú bevezető után várom a kérdéseiket, tessék! Köszönöm szépen, Sef Csovics biztos úr. Megnyitom a kérdésekre a lehetőséget. Aukán asszony. Köszönöm szépen, köszönöm a pozitív hozzáállását a szakbizottsághoz. És mivel ön az állampolgári kapcsolatokért felelős bizottság, mi pedig az ő kérvényeikkel foglalkozunk, ez természetes. Van néhány kérésem, nem az ön bevezetőjéhez kapcsolódik közvetlenül, hanem az ön munkaköréhez. hogy hogyan kommunikálunk mi intézmények az állampolgárokkal. A Juri saját kezdeményezésű jelentését nyilván ismeri a jó közigazgatásról. Én vagyok a véleménynek a raportőre, és tényleg nagyon reményjük azt, hogy támogatja ezt mert egyértelmű eljárásokra van szükségünk az állampolgárok és az intézmények között. A Dán soros elnökségnek is felvetettem ezt, de tudom, hogy nem ők, hanem ön dönt ez ügyben. Úgyhogy mindig azt mondjuk, hogy az állampolgárok állnak a központban. Nyilván ez mindenkinek az értekét szolgálja, a közigazgatásét, hogy bevonjuk az állampolgárokat, hogy ne elitegenítsük őket, hanem bevonjuk az állampolgárokat. Másodszorban. A környezetvédelmi hatástanulmányi irányelvnek mi történt az értékelésével. Nagyon gyakran szembeszerülünk, kerülünk azzal, hogy nem tudunk addig lépni, amíg nem kapták meg minden tagállamra az értékelés. De hát jó lenne, hogyha az előtt lépnének, mielőtt még túl késő lesz. Harmadik sorban a mostoha gyerek, a 1049-es dokumentumokhoz való hozzáférési jogszabály. A parlamentben állandóan újra és újra kérjük, hogy az új szerződésekben, most, hogy javult a jogi alap, jobban hozzáférhessünk a dokumentumokhoz, de mégsem férünk hozzájuk, és gyakran azt mondják, hogy a 1049-es teszi ezt lehetetlenné. De mi most már ellen tudunk állni, mert többségben vagyunk, úgyhogy kérem, vegye figyelembe az állampolgárok és a mi kérésünket. Végül a jogsértési eljárás során. Remélem, hogy a bizottság a websájtjára föltette egy dátumot, hogy mikor ér véget hogy aztán mindenki rámessen a websájtra, és megnézhesse az eredményt. Ott kellene, hogy legyen, legalább a vége után. De a tagállamoknak is hangsúlyoznia kellene, hogy ha közé akarják tenni még korábban az eredményeket, akkor azt megtehetik. Mert azt a benyomást keltik az állampolgárokban, hogy ez a törvény, önök mondják meg Brüsszelből, hogy nem tehetik meg ezt. De ez nem így van, mert a jogszabály egyértelmű. Ha egy tagállam közvetlen hozzáférést szeretne biztosítani az állampolgárok számára, It's much better if they can follow the case bármilyen szerződéssel kapcsolatban, akkor sokkal jobb, ha közvetlenül hozzáférhetnek a nemzeti pontokhoz a állampolgárok. Úgyhogy jó lenne, hogyha a bizottság ezt hangsúlyozná, és nem azt mondaná az állampolgároknak, hogy ajjaj, nem szabad ilyen információkat kérnetek. Köszönöm szépen. Köszönöm, Jár úr. Köszönöm szépen, biztos úr. És köszönöm, hogy újra visszaeső elkövetőként megjelenni itt a szakbizottságunkban, de ezt pozitív értelemben mondom. Ön ugyanazért felelős, amiért mi itt az állampolgárok aggodalmaira és problémás ügyeire való válaszadásért felelős, hogyha az állampolgárok panaszkodnak Brüsszelben, a petíciós bizottságban, akkor ez a demokrácia, ez az élő unió. Lenne néhány kérdésem, föl is írtam őket. Kezdjem azzal, amit legutoljára írtam fel, de attól még fontos, az európai iskolák kérdése. Nos, teljes mértékben támogatjuk Önt a szakbizottság részéről. Ez egy sürgős petícióként meg is jelent a részünkről. Ami engem személy szerint, hát hogy mondjam, bosszant, irritál. Az az, hogy a tagállamok még nem emésztették azt meg, hogy az európai iskolák elképzelése a mi saját gyerekünk, a mi saját elképzelésünk hogy a tagállamok ugyan tanárokat küldtek, de azért ez egy fontos projekt a mi részünkről, úgyhogy várom már kicsit a tagállamok részéről, hogy beismerjék, hogy ez egy különleges projekt. Ha szüksége van a támogatásunkra, akkor természetesen megadjuk önnek ezt. A következő kérdésem. A petíció szakbizottságnak és a bizottságnak a munkamódszerei, a petíciók, panaszok esetén. Hogy történik ez? Az állampolgárok benyújtják a petíciót, az eljárás egyértelmű és nagyon helyes hogy az a következő lépés, hogy továbbadjuk az Európai Bizottságnak ezt a petíciót, hiszen tájékoztatjuk őket az, a dolgok állására. Utána feldolgozzuk a válaszsal együtt a petíciókat itt a szakbizottságban. Ami nekem hiányzik, az az, hogy közben kellene egy párbeszéd, mert gyakran az történik, persze gyorsítani mindig lehet a, az eljárás, minél jó, gyorsabb, annál jobb de a probléma gyakran az, amikor megkapjuk a választ, akkor ez nem teljes, vagy nem aktuális. Ez nem mindig az Európai Bizottságnak a hibája, hiszen mi is elég sokáig foglalkozunk a petíciókkal, talán. Egy ilyen köztes párbeszéd születhetne, mielőtt az Európai Bizottság írásban választ küld nekünk. És akkor mi is kommentálhatjuk azt, hogy még mi hiányzik. Egyébként, és ez igen sajnálatos, néha. Hát nem néha, gyakran. Gyakran az történik, hogy amikor itt foglalkozunk egy petícióval, eljönnek, testileg is itt vannak a kérvényezők, és akkor úgy mennek el, hogy jó, jó, hogy itt voltak, de hát még mindig nem kaptunk teljes tájékoztatást. Úgyhogy talán lehetne elképzelése javaslata azt illetően, hogy hogyan javíthatnánk ezen a munkamódszerem. A szerződésszegési bírósági eljárásokat illetően. Ehhez nem tudok mit hozzátenni, a kolléga már beszélt erről. Az Európai Állampolgári Kezdeményezés, az EAK, igen, ön jól látja, ez egy nagyon fontos eszköz, és én is azt gondolom, amit ön minden kezdeményezés, minden dolog, amelyek nem érvényesülnek ezen a szinten, azoknak a számára mi vagyunk az utolsó menedék, és hozzánk fordulnak a petíciós szakbizottsághoz és ezért az EAK még intenzívebb munkát igényelne. Ennyi lett volna. Köszönöm. La parola a kollega Gonf. Thank you very much. Uh, one comment and two. Köszönöm szépen. Egy megjegyzésem és két kérdésem lenne. Köszönöm uh, az elhangzottakat. Nagy örömmel hallottam, hogy az első polgári kezdeményezés, amelyet nyilvántartásba vesznek, ilyen szimbolikus jelentőségű ifjúságról és egyéb témákról szól ez. Nagyon fontosnak tartom, hogy ezen kezdeményezésekkel itt a szakbizottságban az olyan kezdeményezésekkel, amelyek nem felelnek meg a polgári kezdeményezés elvárásainak, mert nagyon fontos kérdéseket vethetnek ezek fel, és ezért nagyon fontos, hogy nagyon jó legyen az együttműködés a jövőben is az Európai Bizottság és a PETI szakbizottság között, azért, hogy megfelelően pozitív választ adhassunk ezen kezdeményezésekre, akkor is, hogyha nincsen elég aláírás, de elég sok az aláírás mégiscsak arra, hogy megfelelő választ igényelhessenek nem az Európai Bizottságtól, de ettől függetlenül ezek fontos kérdéseket vethetnek fel. Két kérdésem is lenne. Az európai iskolákról is beszélt a biztos úr. Egy állandó bírálat éri az iskolákat, mi szerint a speciális igényű gyerekeket nem tudják felvenni ezen iskolákba, mert nincsen megfelelő forrás, humán és pénzügyi erőforrás. Annak ellenőre, hogy egyetemű elvárás, hogy az EU-ban élő, az EU-nak dolgozó szülők, akiknek valamilyen fogyatékkal élő gyerekei vagy speciális igénye rendelkező gyereke van, ők is ilyen iskolákban járathassák a gyerekeiket. Hát én csak azt szeretném tudni, hogy a költségvetés növekedése elég lesz-e arra, hogy ezen problémát is lefedhessék a jövőben, hiszen ez egy visszatérő probléma. A második kérdés, Michael Cashman nem tudott már eljönni, és kérte, hogy ezt a kérdést tegyük fel, de már az előbb elhangzott az átláthatóság és az önvéleménye. Michael Cashman az előadója a adatokhoz való nyilvános hozzáférés felülvizsgálatáról szóló véleménynek. Ha jól tudom, akkor most kezdődik a trilógus a tanácsal és a bizottsággal. Mivel ön az intézmény közi kapcsolatokért felelős személy, nagyon szeretné, hogyha e, elmondaná a biztos úr az ön véleményét arról, hogy hogyan látja a helyzetet a tanácsban és a bizottságban az átláthatósággal kapcsolatban, hogy mennyire javul az átláthatóság, de ez körülbelül ugyanaz a kérdés, mint amit már az előttem szóló kollégés feltett. Köszönöm. Grazie. Kollega Öffner. Thank you, Chair. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Röviden, a koordinátorom három fontos kérdést felvetett már. Röviden szeretnék beszélni a polgári kezdeményezésről, és megköszönni önnek, Csefcsovics úrnak, önnek és a kabinetjének uh, azt a rendkívül uh, konstruktív munkát, amilyet ezzel kapcsolatban tanúsított. Most már láthatjuk, hogy az európai ifjúság foglalkozik ezzel, és ez az új hullám, ez beindult, és most már rajtunk múlik, hogy mit kezdünk vele. A bizottságnak és a parlamentnek kell kihasználni a lehetőségeit, hogy megmutassuk a polgároknak azt, hogy komolyan vesszük az ő kezdeményezéseiket és javaslataikat, hogy meghallgatjuk őket. És hogyha vannak lehetőségek a különböző véleményekre, akkor mi mindenképpen őszintén foglalkozunk ezekkel, figyelembe vesszük azt, amit a polgárok javasolnak, és nem süket fülekre talál az ilyen jellegű javaslat. Az Európai Polgár Kérdezeményezés siker is, és egyben kudarc is, nagyon sajnálom, hogy én vagyok az egyedüli politikai túlélője a PETI szakbizottságból az előadók közül én vagyok az egyedül, aki ezt még mindig túlélte, és hát nagyon fontos javaslatokat adtunk mi be. Például az, hogy ezek végén meghallgatások legyenek, ezt mi javasoltuk, és hogyha mi nem javasoltuk volna, akkor nem került volna be az erre, ezzel kapcsolatos jogszabályba és a PETI módos javasolta azt is, hogy ezen meghallgatásokon, és az AFKO szintjén ezt nem sikerült átvinni, módosítások legyenek, de továbbra is lehetőség van arra, hogy a PETI foglalkozzon a kezdeményezésekkel, az egyikről már Péter Jár beszélt, hogyha nem sikerül összegyűjteni a megfelelő aláírás számot. Ugyanakkor kudarc az, hogy a, a meghallgatás részével kapcsolatban a PETI előadók, vagy koordiná- a koordinátorok, vagy az elnök a meghallgatáson részt vehet. És szeretném, hogyha a mi szakbizottságunk adott esetben élne ezzel a lehetőséggel. Még egyszer köszönöm tehát önnek a munkáját, és még egyszer kérném, hogy a jövőben ezen kezdeményezésekkel a lehető legnyitottabb és legtámogatóbb és legpolgárbarátabb módon bánjon, azért, hogy megmutassa azt, hogy Európa tényleg azt szeretné, hogyha a polgárok a véleményüket elmondanák, és mi tényleg meghallgatjuk, hogy mi az ő véleményük, hogyan lehet javítani a szakpolitikánkon. Köszönöm. Köszönöm. Becker úr. Danke, Herr Und, Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a bizottság képviselőjének, hogy eljött ide. Van néhány gondolatom, és nem mind örömteli. Először is egyértelművé vált, hogy a politikai intézmények, mint politikai pártok bejelentik, hogy ők fogják megvalósítani az európai állampolgári kezdeményezés, mint politikai párt, mint politikai irányú. Így például a pénzügyi műveleti adókkal kapcsolatos párthozzáállások, hogy ezt európai állampolgári kezdeményezésé kívánják tenni. Szerintem ez egy vissza élés ezzel az eszközzel, mert itt ez egy olyan eszköz kellene, hogy legyen, amely az állampolgárok kezdeményezéseiből állna, és nem populista politikai kezdeményezéseknek adna hangot. Mi, mint parlament, a bizottság és mindenki más, aki az állampolgárok véleményét befolyásolhatja, kellene, hogy tisztázzuk a médiákban, hogy ez így nincs rendben. Köszönöm. Köszönöm. Meghallgattuk az összes hozzászólást, most akkor megadom a szót a biztos úrnak, hogy válaszoljon a felvetett kérdésekre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Alken asszony kérdésével kezdeném. Különböző témákban vetette fel a kérdését. Az első a Júri által készületben lévő jelentéstervezetről a jó közigazgatás témájában. Nagyon nagy figyelemmel követjük a Júri szakbizottság munkáját, és ami az első eszmecserét illeti, abból egyértelműen kiderült, hogy nem olyan könnyű egy általános szabályt alkalmazni egészen különböző területeken. Ugyanakkor az is egyértelmű, hogy meg kell néznünk, hogy hogyan lehet javítani a szolgáltatás orientált minőségét a munkánknak mi szerint mi a polgárokért vagyunk itt, és a polgárok felvetéseire kell reagálnunk. Pár héttel ezelőtt rendkívül jó vitát folytattam erről demanduros EU ombudsmannal, aki szintén javaslatot tett arra, hogy hogyan lehetne közös jó közigazgatási elveket alkalmazni. És én ezt rendkívül üdvözlendőnek tartom, hiszen néha sokkal gyorsabban el lehet érni az eredményeket, hogyha megfelelő az etikai kódex, és sokkal inkább a konkrét kihívásokhoz igazítjuk ezen eljárásokat, mint hogyha csak egy-egy ágazatra vonatkozóan vezetünk be ilyen szabályokat. A Júri Szakbizottsággal és az Ombudsmannal is nagyon szorosan együttműködünk, hiszen mi is várjuk, hogy milyen lehetőségek adódnak abból, hogy hogyan lehet a közigazgatás minőségén tovább javítani. Az önök tájékoztatására mondom, hiszen azt gondolom, hogy nagyon fontos ez a téma is, és a vitában is láthattam a Júri Szakbizottságban, amikor az Európai Az alkalmazotti szabályozásról vitáztak. Az erre vonatkozó szakpolitikák változóban vannak, és azt gondolom, hogy nagyon sok témára úgy reagáltunk, hogy javítottuk az EU-ban dolgozó személyzetre vonatkozó kódexeket egy pár hónappal ezelőtt. Azt kell megnéznünk, hogy hogyan lehet még javítani a dolgokon, hogyan lehet a jó közigazgatási és megfelelő EU tisztviselői szabályokat még jobban kialakítani. Jelenleg felülvizsgálat alatt áll egy szabályozás, és a bizottság honlapján konzultációkat folytatunk, és mi az év végéig szeretnénk egy javaslatot összeállítani. Reméljük, hogy az önök szakbizottsága és a szakbizottság tagjai hozzájárulnak majd a saját ötleteikkel is ezen javaslathoz, hogy ezt be tudjuk mi is venni a szövegbe. Nagyon reméljük, hogy így tudnak segíteni a mi munkánkban, és így tudjuk sikerre vinni a környezethatás hatás vonatkozó felülvizsgálatot, rendelet felülvizsgálatát, ami a 1049-es rendeletet illeti, irányelvet illeti, még mindig esedékes ez a kérdés. Pár már korábban elég rég, ö, elég sok ö, idővel ezelőtt már ugyanitt eljöttem egy meghallgatásra, és még mindig ugyanitt járunk. Most úgy érzékelem, hogy valamilyen pozitív ö, folyamatok indultak be, és nagyon fontosnak tartom, hogy a parlament egyértelmű döntést hozott a 1049-el kapcsolatban. A Dán elnökséggel is megvitattuk ezt, és tájékoztatnám önöket arról, hogy a Dán elnökség egy mandátum tervezetet nyújtott be a Korepernek azért, hogy megnyissák az informális és formális trilógust a 1049-ről. Csütörtökön fognak erről beszélni a Koreperben, és azt gondolom, hogy utána nagyon hamar elindítjuk a trilógus első ülését a parlamenttel, a tanácsal és a bizottsággal. Ezen kívül nagyon fontosnak tartom azt, hogy mindenki jó szándékot mutasson, és megnézzük, hogy hogyan lehet közelíteni egymáshoz az álláspontokat, hiszen az egyik dolog, ami megoszt minket, az még továbbra is ugyanígy megosztó kérdés, és erre jó megoldást kell találni. Az egyik ilyen az, hogy hogyan lehet a liszabonizációt továbbvinni, ami az információhoz való hozzáférés jelenti a polgárok részéről. Tudjuk, hogy a Lisszaboni alapszerződés hatályba lépésével a tájékoztatáshoz való hozzájutás kötelező jellegű kell, hogy megyen minden európai intézményre vonatkozóan. Ez továbbra sincsen így. Tavaly egy mini módosítót javasoltak arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet az ilyen jellegű jogokat bővíteni. És a második nagyon fontos kérdés az az, hogy az Európai Bíróság eseteivel mm, hogyan is járunk el, amikor szabálysértés vagy versenyügyi ügyek, esetek érkeznek be. Az egyik kérdés az volt, amiről elég sokáig kellett tárgyalni a keret rendeletben, és gondolom, hogy jó megoldást találtunk arra, hogy hogyan lehet a bizalmas információkra vonatkozó információ cserét kezelni. Jó a tanácsban és a parlamentben megfelelő Természetesen vannak olyan kérdések, amelyek igen érzékenyek, és amelyeket komoly körültekintéssel kell megvizsgálnunk, át kell még gondolnunk a dokumentumokhoz való hozzáférés kérdését, hiszen természetes, önök számára nagyon fontos, és biztosítani szeretném önöket arról, hogy számunkra is nagyon fontos biztosítani azt, hogy minél több dokumentum kerüljön nyilvánosságra, amikor azt kérik. 85%-a ez most. Itt évente 5000 dokumentumról van szó, sokszor több száz, több ezer oldalas ö, ö, dossziékat ö, nevesítünk ilyenkor, amikor 85%-ról beszélünk, de a jó szándékra minden oldalról szükségünk van, és ha ez így van, akkor nagyszerű eredményeket érhetünk majd el. Ami a jogsértési eljárást illeti, több tisztelt parlamenti képviselő is rákérdezett erre. Nos, kérem, fogadják el részemről azt a leírást, hogy mit a, mi a bizottságban úgy érezzük, hogy öm, valahol amikor elindítunk egy jogsértési eljárást, akkor nem megfelelően végeztük a munkánkat. És minden tagállamban ez az eljárás egyfajta korrekciót jelent javító jellegű intézkedésekre van szükség. Vannak olyan jogsértési eljárások, ahol kifejezetten arra mutatunk rá, hogy a tagállam szándékosan járt el jogsértő módon bizonyos nemrégiben elindított eseteknél nem habozunk, és bíróság elé vonulunk gyorsan. Ám, ami a komplexitását illeti összetettségét magának a joganyagnak, abból is fakadóan sokszor ö, száznyi, e, száznyi egyedi jogalkotással kell megküzdenünk, és jogszabályjal, és hogyan lehet segíteni a tagállamot abban, hogy megfelelő módon ültesse át az európai joganyagot, amilyen gyorsan csak lehet saját joganyagába annak érdekében, hogy az európai polgárok az Európai Uniós jogszabályok egységes alkalmazását élvezhessék az EU-ban mindenütt. Így az egyes kérdéseket is minősítenünk kell, nagyon kevés olyan eset van, amely végül is az Európai Bíróság elé, előtt landol, és így szeretnénk eljárni ilyen módon szeretné az Európai Bíróság is világosan, hogy hogyan kívánja kezelni a jogsértéssel járásokat. Jár úrnak köszönöm, hogy felvetette az európai iskolák problémáját. Teljesen egyetértek vele. Az európai iskolák európai projekttárgyát képezik több alkalommal. Megvitattuk a kollégiumban már ezt a kérdést, és amikor oktatási ügyekért felelős biztos voltam, akkor is arra utaltam, hogy igen jó tantervről van szó az európai tantervben, ezért jobban kellene azt nyilvánossá tenni és reklámozni is az európai történelemről, arról is többet szól, hogy mi 27-en miért vagyunk együtt az EU-ban. Igen fontos kultúrák közötti előnyökkel jár mindaz, ami a tanrendben szerepel az európai iskolákban, és a potenciális munkadók szempontjából is fontos lehet ez. Úgyhogy szíven őt, amikor látom, hogy tudom az európai költségvetés milyen helyzetben van, nagy összegekről nem beszélhetünk most könnyedén, de mégis, amikor arról cserélünk eszmét, hogy milyen módon lehetne az átfogó költségvetési volumenek ismeretében megoldani ezt a kérdést, és azért ez nem egy óriási összeget képvisel. Azt gondolom, hogy igenis vonzóbbá kellene tenni más iskolák számára is az európai tantervet, és olyan iskolákról van szó, amelyek a bizottság segítségével már európai programokat közvetítő és európai érettségit és érettségi okmányt kiadó iskolákká válhatnának. A legutóbbi tanács nem volt igazán bátorító e téren, mert ugyan e, e, elismerték, hogy a költségvetések megosztásának jobbnak kell lennie, de hát amikor oda jutunk, hogy az európai iskolák költségvetését kívánjuk megteremteni, akkor bizony a nagykövetekkel együtt nehéz a dolgunk, mert megoldást kell találnunk a jövőben is, annak érdekében, hogy az európai iskolákat életképesen, jó minőségben tovább tudjuk vinni és munkájukat segítsük a diákjaik számára. Ami az európai polgári kezdeményezést illeti, új politikai dinamikát leheltünk ezen kérdéskörbe az Európai Unióban ennek a kezdeményezésnek hála, és már is látjuk eredményét az akta kezdeményezéssel kapcsolatban, és hogy az Európai Unió az aktát hogyan járja körbe, mint kérdést, és hogy hogyan lehet a, a közösségi médiák segítségével mobilizálni az egyes polgárokat, saját érvrendszerünk mögé állítani a polgárainkat, igenis el kell, hogy juttassuk érrendszerünket, magyarázatainkat a polgáraink felé. Minnyáján azért dolgozunk, hogy a közszférában hallathassuk hangunkat, és sokkal gyorsabban kell tudnunk fellépni a e téren a polgárokhoz eljutva. Ugyanakkor az ECI valóban ö, egy olyan dinamikát biztosít, amelyen keresztül a gyorsaságra lehetőségünk van nem csak Brüsszelben és Strasbourgban, ham, hanem az egyes tagállamok fővárosaiban is. Sokkal érdekesebb megoldásnak tűnik ez a fiatalság számára, mert egyszerűen az egerőkre klikkelve, kattintva eljuttatják véleményüket Európában minden, minden hová egy pillanat alatt. Ez igen fontos. Számukra is, számunkra is. Könczasszony kérdése az európai iskolákkal kapcsolatban a 1049 mm, vonatkozásában, és köszönöm szépen a parlamentnek a nagyszerű együttműködést az átláthatósági regiszterrel kapcsolatban, 5000 most már a regisztrált eh, egységek száma átlátható módon. Két évvel ezelőtt mindez még csak álomnak tűnt számunkra, de most már a pozitív nyomásnak hála a vállalkozások, eh, eh, jogászi, ügyvédi közösségek is ezen jegyzékbe, regiszterbe bekerülhettek, következményei lesznek mindennek, és látjuk azt is, hála a fellépésnek, hogy az ilyen típusú egységek száma szinte heti szinten növekszik, az 5000-es szám, ez egy jelentős szám, a parlamenttel való nagyszerű együttműködésnek hála, a tanácsot is bevonhatjuk megfigyelőként az irányító ö, ö, grémiumba, és azt gondolom, hogy ezzel az átláthatóságot is csak előmozdíthatjuk partnerként. A úr elmondta, hogy fontos, hogy jó köztisztviselőkkel rendelkezünk valóban, de hogyan tudjuk az ECI kérdését a jövőben is megfelelően kezelni. Azt gondolom, hogy az első valós idejű teszt majd akkor történik meg, amikor az első egymilliós aláírást sikerül begyűjteni, és a tagállamokban teszteljük valós időben azt, hogy mennyire gyors a reagálása a tagállamoknak, és majd meglátjuk azt is, hogy a következő lépést, az európai parlamenti meghallgatást hogyan fogjuk tudni megvalósítani. Úgy gondolom, hogy ebben az európai parlament nagyszerű partner lesz, és a bizottság hogyan fog kommunikálni, hogyan fogja megmagyarázni, hogy miért is fogadjuk el ezt, vagy éppen egy másik határozatot a kérdéssel kapcsolatban. Az első eset példaértékű lesz a polgárok számára, hogy mennyire komolyan vesszük az erőfeszítést, és mennyire ö, nagyra értékeljük ö, az európai polgári kezdeményezést, mint, ö, mint eszközt tudatára ébredhet így a polgárság annak, hogy hogyan közelítjük meg ezen kérdéseket. Tájékoztatásokul, tájékoztatásul mondanám el, hogy a tagállami szint kérdését ugye különböző megközelítésekkel jártuk körbe a szakértői munkacsoportban, azon munkacsoportban, amelyben az ECI kérdéseket nemzeti szinten gyakorlati megoldásokkal kívánják segíteni. Na, ezen munkacsoport azzal is foglalkozik, hogy az előkészítést felgyorsíthassa, és most már van egy olyan tagállamunk is, amely képes, kész arra, hogy a kezdeményezés felkarolja. Elhangzott egy olyan kérdés, amelyet már több alkalommal megvitattak az Európai Parlamentben, amikor döntés született arról, hogy csak polgárok hozhatják létre a polgári bizottságokat. Valóban ez így van, és természetes az is, hogy meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy támogatást élvezünk az európai polgári kezdeményezések számára. Mazzoni asszony kiváló cikket fogalmazott meg nem régiben ahol leírta, hogy egy millió polgárt nem lehet lobbiként kezelni, mert amikor egy polgár vagy polgárok egy közössége kér valamit, azt komolyan kell vennünk, és egy millió polgár már maga a szám is védelmet jelent azzal szemben, hogy nehogy lobby tevékenységként használják fel az ecit. Köszönöm szépen. Sefcsovics úr. Nagyon örülök annak, hogy el tudott jönni ma hozzánk. Természetesen a jövőben is találkozunk majd még önnel, és együtt fogunk működni. Köszönjük szépen, biztos úr! Mindent köszönünk önnek, amit tett, különösen az állampolgári kezdeményezés keretében. Ez az egyik legfontosabb téma a portfóliójában. Még egyszer köszönjük, uram! Passiamo quindi al punto successivo all'ordine del giorno. Térjünk át a következő napi rendi pontra. Tizenötös pont. 197 per 2012-es petíció. Francesco Saltini úr részéről egy hulladék lerakóval kapcsolatban Róma környékén, Korkolla, Láció régióban. Két állampolgár van itt, aki a petíció benyújtói közé tartozik. Egyből meg is adom a szót Francesco Saltini úrnak, aki ezen bizottságot képviseli. Üdvözlök mindenkit, köszönöm a szót. Először is köszönet a szakbizottságoknak és az itt jelenlévő képviselőknek, hogy lehetőséget adnak nekem arra, hogy bemutassam a mi kérésünket, petíciónkat a parlamentnek. Egy olyan problémáról szeretnék itt beszélni, amely nem csak a mi területünkön van jelen, valóban ez a konkrét probléma mi területünkön merült fel, de egy olyan kérdésről van szó, amely Róma egész területére és Láció egész régiójára kiterjedő környezetvédelmi és szociális problémáról van szó. Ma nem tudjuk pontosan, hogy milyen irányba megy az önkormányzat véleménye a probléma megoldásával kapcsolatban. Tehát kezelésről van szó, ez a probléma még továbbra is aktuális. Az olasz környezetvédelmi miniszter legutóbbi felszólalása, amelyben bemutatja nekünk, hogy milyen eszközei vannak arra, hogy ezen ördögi körből kiszakadhassunk a hulladékkezeléssel kapcsolatban, nem igazán adott nekünk egyértelmű választ. Nem tudjuk továbbra sem, hogy milyen irányba mennek a dolgok. az önkormányzat úgy tűnik, hogy eldöntötte, hogy nem akar ebből az ördögi körből kiszakadni. Hiszen az önkormányzat, a közigazgatás által javasolt megoldások nem működnek. Pedig hát elég egyszerű lenne, hogyha egy olyan eszközt adnának a kezünkbe, mint amiről a miniszter úr beszélt, Különböző jogviták vannak a miniszterek között és a közigazgatás között, és hát köztük vannak ugye be a lakosok, akik a lehető legfinomabban fogalmazva is rémálmot élnek most meg a mindennapjaikban. Hiszen egy a lakóhelyüktől 500 méterre kialakítandó hulladék lerakóról van szó. Úgyhogy ez demoklész kardjaként lebeg a fejünk fölött, és egyáltalán nem egyértelmű, hogy mi lesz a mi jövőnk mi azt kértük, hogy sürgősen adjanak megoldást a kérdésre, ők ezt nem tartják sürgős kérdésnek. A miniszter úr úgy gondolja, hogy ez egy hagyományos kompetenciakörd, és egy tervet fog kialakítani arra, hogy majd megoldást találjanak, és szerinte semmilyen sürgősségi jellege nincsen ennek a kérdésnek. Ezen szükségállapot miatt nem veszik figyelembe a már kialakított jogszabályokat és szabványokat a kérdés megoldására. Tehát a polgároktól azt kérik, hogy felelősségteljesen járjanak el, és a jogi kereteket betartsák, miközben a főfelelősök ezt nem teszik meg külön hatalom segítségével próbálnak különböző irányelveket és szabványokat kikerülni, ami szerintem nem igazán legális eljárás. Közben a polgárokat még meg sem hívják az ülésekre, nem akarnak velük találkozni. Ez így jogilag sem élhető helyzet. Ebben a helyzetben vagyunk mi most, teljes szorongásban élünk, és konkrétan semmi sem történt, hogy ebből a hogy ebből a szükséghelyzetből, ebből a ö, ködös helyzetből ö, ki tudjunk valahogy ö, lábalni. Ami a Láció régióbeli hulladékkezelést illeti, rendkívül ö, hangzatos ö, ígéreteket hallhatunk. Ö, hat szabály vonatkozik ö, arra, arra, hogy hogyan lehet ö, valamilyen pozitív ö, folyamatot beindítani a hulladékkezelésben, csak hogy nem lehet ezen szabályokat elfogadtatni, és ezért a különböző hulladékok kezelésére a hulladék tározót javasolták. Na most a polgárok nem szeretnének így élni, nagyon jól tudják, hogy nem lehet így folytatni ezt a helyzetet, hiszen ez egy ördögi kör, nem megfelelő ez a megoldás. Ismerjük már, hogy évek óta hogyan működik ez a, ez a megoldás. Ami a következményeket illeti, állandó ö, mentességet ö, adnak a már bevezetett szabályokra, és ö, semmilyen más rendszert nem javasolnak, csak egy hulladék kezelési rendszer létezik, nincsen más alternatíva. Éppen ezért lehetetlenségre változtatni rajta pedig hát bebizonyították, hogy ez nem így van. Az Európai Unió pedig öm, büntetést fizettet velünk, hiszen nem legális ez a megoldás. És ennek ellenére továbbra is csak további hulladéktározókat akarunk építetni olyan helyeken, amelyre ö, környezetvédelmi, ö, biztonsági és szennyezési okokból soha nem adnának ki rendes helyzetben engedélyt. A polgárok készen állnak arra, hogy a szükséges szerepüket felvállalják. Elnézést, hogy egy kicsit hosszan fogalmazok. A polgárok azt kérik, hogy egy intézmény képviselje őket, egy olyan intézmény, amely meg tudja védeni a polgárok kérését és támogatást nyújt nekik. Azért, hogy legálisan lehessen megoldani a kérdést. Mi ezt kérjük az önök szakbizottságától. Nem lehet egy területet, egy területről lemondani egy olyan sürgősségi helyzetben, amely nem is létezik. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, most pedig Martin Otonielnének adom meg a szót. Magam is köszönetet szeretnék mondani az Európai Szakbizottságnak, és köszönöm a tartomány képviselőinek is, hogy itt vannak. Nem szeretnék túl hosszasan szólni, ezért most felolvasnám azt a levelet, amelyet a petícióval együtt beadtam. Köszönöm a munkát, amely lehetővé teszi, hogy európai szinten elmondjuk, hogy a biztonság jogát kívánjuk érvényesíteni az UNESCO területén. Egy olyan archeológiai területről van szó, amely UNESCO minősítést kapott, nagyszerű az állapota ennek a területnek, amelyről beszélünk, ami pedig a hulladék lerakó megjelenését illeti. Egyszerűen ez a terület kizárásra kerülne az UNESCO kulturális örökségének jegyzékéből. Egyébként az UNESCO már elmondta, hogy egy elővigyázatossági eljárást júniustól beindított annak kivizsgálására, hogy a hulladék lerakó megvalósul-e majd vagy sem ott. A helyszínen vagyunk, maga a lerakó 700 méterre található Adrianus ö, ö, villájától, egyfajta puffer övezettől 700 méterre. A környezetvédelmi miniszterek Lini úr ezen lerakót létrehozhatja a, a Adrianus városától nem messze, de úgy tűnik, hogy ez a lehetőség most egyre tűnik, távolabbinak tűnik. Miért? Azon környezetvédelmi ö, ö, kritériumoknak hála, amelyek ezt nem tennék lehetővé. A minisztérium úgy gondolja, hogy ezen a helyen lerakó létesítésére nincs lehetőség. Azt is pontosítja a minisztérium, hogy a jellemzői ennek a területnek alatta vannak annak, amely a biztonsági követelményeket meg meg lehetővé tenni a keretirányelv átültetésének fényében. Mi történt Olaszországban? Miről is van szó? Egy történelmi területről van szó, és a történelem, az história görög szóból származik, amely a szanszkrit nyelvből ö, ö, honosult meg, azaz ö, látni, tudni, vizsgálódni itt olyan tényezőkről van szó, amelyek nap mint nap az Európai Unió szellemiségét is képviselik. A környezetvédelemben az 1967-es, 11-es, 42-es, valamint 2060-as vízkeret irányelv alapján teszi a hulladék biztosság létrehozásán keresztül, valamint az egyes derogációknak hála, amelyet a környezetvédelmi biztos a sürgőség nevében hozott. Nos, mindezen sürgőségnek hála, úgymond, megkerülhetőek ezek az Európai Uniós irányelvek és rendeletek a természeti helyszín, társadalmi, politikai, gazdasági aspektusok élő és növényvilág e területen komoly kihatással lesznek a lerakók ezen aspektusokra. Egy minisztérium és mondjuk a sürgősségi biztonság szempontjából nem biztos, hogy mindez látható, de azok az emberek, akik a e területen élnek, nap mint nap igenis ebben a környezetben élnek, és a gazdasági társadalmi kihatásait is ők fogják elszenvedni ezen lerakónak. Jogot kell biztosítani számukra, hogy saját jogokat érvényesíthessék az egészséges életre és az egészséges környezetre. Ö, ö, vonatkozólag. A, a az a A WHO követelményeinek is meg kell felelni. 17 négyzetkilométernyi területről beszélünk, Tivoli városa pedig 68 kilométer, 68 négyzetkilométer tesz ki. Igen, közel van olyan régészhető feltárási területekhez. Olyan övezetekről van szó, ahol különböző víztestek folynak össze, és az, egészségügyi felhasználású, valamint háztartási felhasználású vízkészletek kivétele is Róma városának nagy részében ebből a területből származnak nem feltétlenül hatékony a hidrológiai rendszere sem a városnak, hiszen nagy távolságokat kell a rendszernek befutnia, és az ivóvizek ilyen forrásokból is kivételre kerülhetnek, de ha azokat már most beszennyezik a hulladéklerakóval, akkor hogyan lehet majd az ivóvizeket kivenni? Már most van egy olyan vízvezeték, amely létezik és működik még mindig. Klini eh, miniszter úr eh, terve kiváló, kiváló tervnek tűnik számunkra, mi mit kérünk azt, hogy a tisztelt szakbizottság lépjen fel annak érdekében, hogy a miniszter eh, indikációinak megfelelően léphessünk el, és már most komoly, komoly késedelemnek minősül az az egy év, amely eltelt azóta, hogy Lációban megvalósulhatott volna a terv. A döntéshozatal meg a döntéshozatalt meggátolták, és a biztonságot így nem lehet garantálni Róma régiójában, antik Róma régiójában mi képviseljük e területet, hogyha hulladék lerakót meggátolják, akkor igenis fityet hánynak a terület igényeire, és az UNESCO területeket sem veszik figyelembe. Elnök asszony, köszönöm szépen. Most pedig Mangenaro úrnak a bizottság részéről adom meg a szót. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság ö, nyomon követi a hulladékgazdálkodás helyzetét Lációban. Igen, összetett kérdésről van szó, olyan kérdésről, amely a bizottság már évek óta ö, igen komoly ö, figyelemmel kíséri mindezt. Két ö, jogsértési eljárást ö, kezdeményezett már a bizottság a felelős főigazgatóság egy vizsgálatot indított kifejezetten annak megismerésére, hogy ennek az esetnek milyen malagrottai, milyen következményei lesznek, amikor majd a malagrottai hulladék lerakót lezárják, akkor az illetékes hatóságoknak a régió hulladékainak megfelelő kezelésére foganatosítania kell majd Biztosítanunk kell azt is, hogy megvizsgáljuk mindazt, amit a petíció felvet, ezzel kapcsolatban pedig azt kell, hogy elmondjam, hogy az elmúlt hónapokban az Európai Bizottság több bejelentést is kapott, több olyan felhívást, felkérést, amely arra utal, hogy esetleg ezen hulladéklerakó megépülésre kerülne Láció ezen területén, annak érdekében, hogy a Malagrotta ilarakó bezárását követően a hulladék kezelést meg lehessen oldani a bizottság. Azzal kapcsolatban nem foglalhat állást, hogy ezen ö, projekt megvalósuljon-e vagy sem egy adott ö, ö, közigazgatási területen vagy sem, de arra felhívja a figyelmet, hogy a miniszteri tanács egy dekrétum a 2011. szeptemberében azt mondja ki, hogy a rendkívüli rendőr kapitány Róma tartományában eltérést, eltéréssel léphet föl bizonyos kérdésekben, például eltérhet a környezetvédelmi törvény kitételeitől, valamint a környezeti hatástanulmánya kapcsolatban és stratégiai tervel kapcsolatban foganatosítandó nyilvános konzultáció kérdésében hogy milyen kihatásai lehetnek az ilyen projektnek a, esetlegesen a környezetre. Ezen konzultációkat általában akkor kell megtartani, amikor bizonyos infrastruktúrális projektet ö, ö, beindítanának az adott irányelv szellemében. A, ezen hulladék és projektek olyan típusúak, amelyek az irányelv hatája alá kerülnek, talán irányelv hatájára ö, tartoznak. Mégpedig a környezeti hatástanulmány irányelvről van szó. A bizottság meg információkat kér be az illetékes olasz hatóságoktól, írásos feljegyzést fogunk az elkövetkező hetekben benyújtani a parlament illetékes bizottságához. Köszönjük a bizottságnak. Ha a helyzetet a bizottság vizsgálja meg, ahogyan ezt most elmagyarázták, akkor most már csak az olasz hatóságok képviselőit kell meghallgatnunk. Giuseppe Pekkorárót, a külön megbizottat és a régió képviselőjét fogjuk meghallgatni. Külön-külön kapnak szót Pekkoráró biztos, Pekkoráró külön megbizott. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenkinek szép napot kívánok. Először is, hogy mondjam ezt el, hogy ebben a témakörben több megjegyzést is kaptam szeptember óta. November óta vizsgálom is ezeket. És nyilvánvaló, hogy mindig is nagy figyelmet szentelünk annak, ami az állampolgárok részéről beérkezik panasz. Akárhogy is, itt a helyi hatóságok és a szervet közti viszonyról van szó a hulladékkezelés ügyében. Nyilvánvaló, nagyon sok hozzászólás érkezett. Stata decisa dal governo nel 2011 eh, az egyik legkülönlegesebb dolog 2011-ben történt, amikor hirtelen a hozzáállás megváltozott, és a hulladékkezelési terv is a jelenlegi jogszabályokban. Ahhoz, hogy betarthassuk a jelenleg érvényben lévő jogszabályokat, az olasz kormány és a helyi hatóságok szerint át kellett vennünk a joganyagot az átmeneti időszakban. Térje dei rifiuti un determinati. Ezért volt egy olyan szervezet felelős a lerakóért, amelynek a hatásköre alá jelenleg nem, általában nem tartozik a hulladék kezelés. A lációi régió már egy tervet állított össze, és erről tájékoztattuk az Európai Bizottságot. Akkor az átmeneti időszakban szükségesé vált az, hogy beazonosítsunk néhány helyszínt Láció régióban, amely számításba jöhetett hulladék lerakóként. Nyilvánvaló, hogy ehhez konzultációra volt szükség. Jelenleg választjuk ki a hulladék lerakónak a területet, Nyilvánvalóan, hogy támadások érnek minket minden oldalról ez ügyben. Nagyon sokáig tartott ez az eljárás. És a helyzet nem túlságosan kedvező. Ahhoz, hogy a jogszabályt betartsuk, a prefektus úgy határozott, hogy visszautasítjuk az állampolgároknak a panaszait. Csak úgy, mint hogy én is visszautasítanék a hivatalomban minden ilyen urányú panaszt, amely nem javít egy olyan helyzeten, ahol még döntés kell, végleges döntés kell hoznunk. Igen különleges a helyzet. Kötelességünk most az, hogy feldolgozzuk, vagy tároljuk a felgyülemlett hulladékot. Nyilvánvalóan a városi hulladék feldolgozásának meg kell felelnie az érvényben levő jogszabályoknak. Az erre vonatkozó jogszabály arra is kitér, hogy a prefektúrának kell beazonosítania azt, hogy hogyan lehetne feldolgozni a felgyűlemlet városi hulladékot. Jelenleg ezzel foglalkozunk. Ez alapvető fontosságú, Róma provinciájában is. Az ütemtervet tartjuk. És öt szemétlerakót működtetünk jelenleg Rómahoz közel. Tehát öt lerakón is el lehet helyezni a felgyülemlett hulladékot. Hogyha ez nem szelektív hulladék, akkor az olasz jogszabályoknak nem felel meg, illetve az EU-s jogszabályoknak. Az elnök félbeszakítja, és azt mondja, hogy elnézést, de nincs már sok időnk, úgyhogy kérem, kérem, rövidebbre fogja, még két megjegyzésem lenne, mondja a hozzászóló. A Villa Hadriántól 2500 méternyire vagyunk, ott akarják létrehozni a lerakót, és egyébként is van ott már egy autópálya. Tehát környezetvédelmi szempontból nyilvánvalóan ez nagyon fontos, de ezt a lerakót csak két évig kívánnánk használni. Így aztán a, az a hektárban kifejezett terület, amit el akarunk foglalni, a sokkal kisebb, mint amit említettek. Körülbelül mi 10 hektárra tartanánk igényt, és itt raknánk le a hulladékot. A számadat, amit említettek, az az egész zónára vonatkozott, de itt nem az egész zónáról beszélünk. Köszönöm szépen, Vicelli úr, a provincia részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos a bizottságnak, mindenkinek köszönöm. Rómát képviselem, Rómát és környékét, és nagyon részt vettünk intenzíven ebben a kérdésben. A Lációi régiót felszólítottuk, hogy egy elsődleges tervet készítsenek el, hogy hogyan kezelnék majd a hulladékot, és hogyan hoznának létre egy átmeneti hulladéklerakót, és hogyan helyeznék el a Róma városa által összegyűjtött szemetet. A környezetvédelem természetesen nagyon fontos szempont is itt, és a hulladékkezelés is. Az olasz jogszabályok átültették az EU-s joganyagot, ez pedig azt jelenti, hogy mi megvizsgáltuk azt, hogy az a lációi régió elsőleges tervét ebből a szempontból vizsgáltuk meg. Különös tekintettel arra, hogy alig érhető el dokumentáció. Úgy éreztük, hogy vannak olyan területek, ahol kicsit jobban meg kell piszkálnunk ezt a ö, témát, és figyelembe kell vennünk a felszín alatti vizek problémáját is. Hiszen bizonyos környezetvédelmi megfontolások, ökológiai rendszerrel kapcsolatos fenntarthatósági megfontolások is szerepet játszanak. Ezekben az ökológiai rendszerekben nem avatkozhatunk bele, nem hozhatunk létre egy olyan hulladék lerakót, amely a biodiverzitást előírő direktívával ellentétes. Mindezt megvizsgáltuk, amikor a római hatóságok által beterjesztett tervet vizsgáltuk. A tervük hangsúlyozta azt, hogy további munkákat kell még elvégezniük. Mi azonban úgy gondoljuk, hogy legalább egy hidrogeológiai tesztet kell elvégezni, inkább előbb, mint később, és figyelembe kell vennünk, hogy a felszín alatti és a felszíni vizeket hogyan érinteni ez a terv és egy teljes felmérést kértünk a területről, hogy láthassuk, hogy a vízellátásra nézve ez mit jelentene, illetve hogy milyen volumenű vízforrást érintene ez. Mi úgy gondoltuk Róma részéről, hogy a prefektusnak felelősséget kell vállalnia ezekért a munkákért, és alaposabb tanulmányokat kell még elkészítenie azért, hogy kielemezhessük és megítélhessük, hogy ez a terület megfelelő-e hulladék lerakónak. természetesen a petíció beadói aggodalmaiknak adtak hangot, de ezen a területen már létezik egy átmeneti lerakó. De ezen a lerakón, ebben a lerakóban tilos veszélyes hulladékot elhelyezni. És a háztart háztartási hulladékokat illetően ez problémát vet fel, mert van a háztartási szemétnek olyan része, amely a megfelelő mechanikus szortírozáson vagy kezelési folyamaton nem, vett ré, nem ment át. Így aztán ezt a fajta szemetet nem rakjuk le itt, mert ez lehet potenciálisan veszélyes hulladék, és ez vezetett környezeti hatásokhoz, mert amikor ez a háztartási hulladék lebomlik, károkat okozhat, gázokat bocsáthat ki, és más káros anyagokat is bocsáthat ki. Tehát összefoglalva, Rómában teljes mértékben egyetértünk azzal, amit Klini miniszter mondott. Ő ugyanis egy javaslatot tett erre a régióra. Ez pedig nem más, mint hogy szelektív hulladékgyűjtés alapján kell újra feldolgozni a szemetet ez megfelelne a szelektív hulladékgyűjtési irányelvnek, amely Európában életben van. Vannak olyan állami és magán feldolgozók a környéken, amelyek ezt a szerepet teljesíthetnék, csak felül kell vizsgálnunk azt, hogy megfelelően működnek-e. A terv többé-kevésbé megfelel a Róma városa által kiadott hulladékgyűjtési és kezelési szabálynak. Tudjuk, hogy ezt a problémát csak úgy lehet megoldani, és legálisan, hogyha megfelelően szelektív hulladék gyűjtünk. Köszönöm elnök, köszönöm szépen. A következő hozzászóló Milena úr. Io chiedo ai colleghi un attimo di attenzione, perché ci troviamo di fronte. Köszönöm, elnök asszony. Két percben kérném a kollégák figyelmét, ugyanis a helyzet az alap kérdésen túlmenően minket, a Peti Bizottságot és az Európai Bizottságot is egy olyan helyzet elé állítja, amelyben a kérdés az, hogy nekünk kell -e lépnünk, vagy sem. Tehát megnéztük a petíciót, és látjuk, hogy egy történelmi, kulturális szempontból kiemelkedő jelentőségű helyszínről van szó, amely az UNESCO örökségébe is tartozik, és esetleg erre lehet káros hatása ennek a hulladék tárolónak. A bizottság azt mondja, hogy ez messze van, de lehet, hogy ettől is, ettől függetlenül a művészi történelmi jelentősége csorbolhat ennek a helynek. Ezen kívül aztán látunk egy teljesen bürokratikus történetet Olaszországgal kapcsolatban, ahol meg kell határozni, hogy kinek mi a szerepe. A polgárok azt mondják nekünk, hogy egy biztost akarnak kinevezni, hogy a biztos dönthessen azért, hogy az a biztos utána ö, kikerülhessen azon törvényeket, amelyeket mi olaszok elfogadtunk, amikor a vízre és a környezet tanulmányokra vonatkozó irányelvet alkalmaztuk az olasz joganyagban. Én, a, biz, a bizottság azt mondta, hogy nincsen sürgősségi helyzet, én azt mondom, hogy de bizony arról van szó. Elindult a szabásértési eljárás, de új elemre derült most fény, és ez a következő. Egy UNESCO örökségről van szó, amely történelmi, környezeti, művészeti szempontból kiemelkedő jelentőségű Olaszországban. Ö, rengeteg más ilyen hasonló helyszín van. Most a mi érdekünkben áll le az, hogy ezt a hulladéktárolót létrehozzuk, tiszteletben tartja -e ez a terv a környezetvédelmi előírásokat. Én a bizottságot nagyra értékelem és tiszteletben tartom, de itt a mi fellépési lehetőségeink korlátait kell megnéznünk, és ha megnézzük a bizottság válaszát, amit írásban ad nekünk, akkor a bizottságnak csak ezzel kell foglalkoznia. mivel valóban foglalkoznak az ügyel. Viszont ami a mi jogszabályaink állam általi alkalmazását illeti, erről esetleg egy külső harmadik felet kellene felkérni, hogy tanulmányt készítsen. Én azt javasolnám, vagy szeretném kérni, hogy ma, amikor kicsit részletesebben foglalkoztunk a kérdéssel, a petíció benyújtói kérését meghallgattuk. A bizottság még várni szeretne, és a Környezetvédelmi Minisztérium Olaszországban saját javaslatokkal állt elő. Azt gondolom, hogy el kell érnünk, hogy részletesebben foglalkozhassunk a kérdéssel. Ezért a mai ülést arra szeretném kihasználni, hogy elmondjam a bizottságnak, az Európai Bizottságnak, amely a kérdéssel foglalkozik, hogy figyeljen oda erre a kérdésre. Ami a szagártalmat illeti, hiszen pár száz méterre vagyunk a hulladék lerakótól. Ezen túlmenően vannak azért más problémák is. Mint már mondtam, történelmi művészeti szempontból kiemelkedő jelentőségű helyszínről van szó, Ezért nem tudjuk elfogadni azt, hogy az Európai Bizottság ne foglalkozzon ezzel a kérdéssel. És nem elég nekünk ez a bürokrata válasz, amelyre, amelyel azt mondja, hogy igen, mi ezt megvizsgáltuk, kidolgozzuk a jelentést, ellenőriztük ezt és azt. Ellenőriztük, hogy valóban betartják-e a rendeletben előírtakat. Objektív elemzésre van szükség azzal kapcsolatban, hogy egy ilyen hulladék lerakó mit jelenthet 700 méterre vagy 1 kilométerre, most ez teljesen mindegy a hatás szempontjából, egy ilyen kiemelt jelentőségű helytől. Auken asszony. Köszönöm szépen, nagyon röviden. Én egyszerűen meg vagyok döbbenve. A kampányával folytatott jogvitán én is részt vettem, és ott azt kiáltották, hogy mindig valami szükségállapotról van szó, mindennel kapcsolatban szükségállapotra hivatkoznak Olaszországban, legyen az olasz előírás, vagy olasz törvény, vagy nemzetközi előírás, mindig azt mondják, hogy szükségállapot. Ami a Hadrianus villát illeti, számunkra a fiatal, amikor fiatalok voltunk, ez rendkívül fontos helyszín volt. És hogy azt mondjuk, hogy ez egy, ö, hogy ebből hulladéklerakó legyen, hogy ez átmeneti jelleggel ö, is most hulladéklerakó legyen, aztán majd máshova megyünk. Hát Olaszországtól azt kell kérni, hogy az irányelvet tartsa be. Itt nem arról van szó, hogy vagy hulladéklerakóról van szó, vagy elégetjük a hulladékot. Ezek a legrosszabb megoldások most, már a hulladék újrafelhasználásával kellene foglalkozni. A polgárokra kell odafigyelni, és Olaszországban jó polgárok vannak, de őket egyszerűen kihagyják a kérdések rendezéséből, és nagyon fontos ez számunkra, a szakbizottság számára is, és az Európai Bizottság számára is, hogy sokkal keményebben foglaljon állást mert nem bízhatunk abban, hogyha mi semmit sem teszünk, akkor ez egy idő, ideiglenes megoldás lesz. Nem, ez bizony állandó megoldás lesz, és betemethetjük hulladékkal egész Olaszországot. Köszönöm, Alkenasszony. Két percben akkor megadom a szót a petíció begyújtóinak. Egy percben kért szót a bizottság, majd pedig a petíció benyújtói. Eh, Jó magam, azért kértem szót, hogy eh, reagálhassak a legutóbb hallott felszólalásra ami az átmeneti jelleget illeti vagy sem. Nápoly nem Róma, elnézést, hogyha Auken asszon elmondta, sajnál, elment volna, sajnáltam volna, de szerettem volna őt biztosítani. Biztosítani szerettem volna arról, Hát akkor viszontlátásra, Oken asszony. Na hát, nem azért vagyunk itt, hogy vitázzunk, nem ez az én szándékom sem, de én azt gondolom, hogy az olasz állam és a római intézmények nevében azt tudom mondani részemről, hogy a rendkívüli állapotnak és helyzetnek minél hamarabb véget kell vetnünk, másfél-két év maximum, aztán pedig, ahogy már Milana úr is utalt rá, valamint mások, hogy a szelektív hulladékgyűjtésre akarunk átállni a régióban, de megfelelő dékeretre van szükségünk arra, hogy a tervünket megvalósíthassuk. Köszönöm. Most a két petíciósnak adom meg egy-egy percben a szót. Nagyon rövid leszek, mondja egyikük. Nem szeretnék én most az adatokról vitába szállni, de mindenki tudja helyszínen. Magától értetődő, hogy a mechanikai, biológiai hulladékkezelés a kapitoltól nem messze egyszerűen nem oldhatja meg a, azt a nehézséget, amely a hulladék lerakó volumenéből adódik. Tapasztalatok még nem állnak rendelkezésre a rendőrfőkapitány részéről sem, ez nem az ő hibája, ez tény. A helyzet az, hogy a kettes cikk eh, négyes bekezdése a minisztertanácsi dekrétum részéről kimondja, hogy mivel annyira mozdulatlan a jelenlegi helyzet, és annyira nem történik semmi a hulladék kezelés területén az adott régióban, és most sürgősségi eh, vészhelyzet állt elő, azt kérik, hogy 30 napon belül megfelelő rendelkezéseket foganatosítsanak annak érdekében, hogy belehessen helyettesíteni az adott létesítményeket. Ez nem történt meg eddig. Ez szeptemberben történt, és csak lerakókról beszélünk, semmi más nem történt. Jó magam, nagyon röviden szeretnék szintén szólni, mondja a másik ö, petíciós. Egy tényezőt nem szabad elfelejtenünk, itt Malagrotta lerakója június 30-án, mint olyan véget ér, akkor annak a munkáját felfüggesztik. Ahogy a szomszédom is elmondta, a hulladék mennyiség teljes egészét nem lesz képes a meglévő lerakó állomány kezelni. Nyers hulladék feldolgozásra nincs lehetőségünk, európai követelményekről van szó. Ebben a vonatkozásban viszont hogyan mondhatjuk azt, hogy egy ilyen típusú lerakóhely majd csak ideiglenes lesz? Elnök asszony, köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy a szándékok a bizottságunk részéről világosak, tovább kívánjuk folytatni a kérdés vizsgálatát. Valaki szót kérte? Már lezártuk a vitát, de persze rendkívül módon adok szót önnek. Az európai kérdésekről beszélünk most itt. Jó magam, küldöttségvezető vagyok, úgyhogy nem szeretnék nem élni a lehetőséggel, hogy a vitába bekapcsolódjak. A rendőr főkapitány túl én annak idején kértem információt arról, hogy a terület tulajdonosaival mi a helyzet. Szerintem fontos elemről van szó, annak érdekében, hogy megérthessük miben is áll a kérdés veleje. Ez a levél már több hónapja került megírásra, de választ még eddig soha nem kaptam rá. Következésképpen nem igazán korrektnek tűnik számomra intézményközi kapcsolatok ápolása szempontjából, és közhatóságot képvisel itt a személy, én pedig képviselő vagyok. Ez egy olyan aspektus, amely valóban szerepet játszhat rendőrkapitánynak adom meg a szót. A rendőrkapitány úr azt mondja, hogy nem emlékszik a képviselő levére, levelére, viszont a környezetvédelmi szakbizottság kérdésére igen, és én amikor azt megkaptam, akkor arra válaszoltam, és most válaszolok, semmilyen indokom nincs arra, hogy ne tegyem meg, ha kapok kérdést, válaszolok rá. Az informális eszmecserét kihasználnám arra, mondja elnök asszony, hogy a biztosnak és kollégáimnak is elmondjam, hogy a dokumentáció teljes anyagát az elnök asszonynak, ha megküldik, akkor mi majd eljuttatjuk az illetékesekhez is, mindazokhoz, akik a kérdéssel foglalkozhatnak. Tovább folytatjuk a petíció vizsgálatát bizonyos számú aspektusokra, bizonytalan aspektusokra ma rávilágítottunk, a bizottság egyébként is bejelentette már, hogy ellenőrizni fogja egyrészt azt, hogy az európai szabályozást a hatástanulmány kérdésében betartották-e, valamint azzal kapcsolatban is, hogy milyen helyet választottak a hulladéklerakó megvalósítására, valamint hogy a polgárok meghallgatását és a velük való konzultációt még azelőtt, hogy a kezdeményezést útjára bocsátották, megszervezték-e, hiszen a környezetre, a polgárok életére kihatással lesz a kezdeményezés Remélem, hogy ez az eszmecsere, amelyet ma lefolytattunk, további ö, értékelési elemekkel szolgálhat a bizottság számára, a saját dokumentációjába is beillesztheti majd ezt a bizottság, és megküldi nekünk, és tovább ö, gondolkodik e kérdésen. El szeretném mondani a két egyesület képviselőjének, akik ma ö, körünkben vannak, hogy októberre Olaszországba kívánunk látogatni, októberben, és azt terveztük, hogy ellátogatunk majd a régiójukba is, és helyszínen megvizsgáljuk a dolgokat. Persze nem egy külön centiméterrel fogunk kiszállni oda és lemérni, hogy hány méterre van a lerakó a településtől, de terepszemlét szeretnénk tartani. Köszönöm a polgároknak, hogy ezt a ezt a további nehézséget is megosztották velünk, amelyből sok van Olaszországban, és ezzel most lezárom a mai vitát. Colleghi, avendo già ritardato di 15 minuti eh, la per... Kedves kollégáim, már egy negyed órával elhalasztottuk a szavazást. Úgyhogy most azt kérem önöktől, hogy azonnal térjünk rá erre a napirendi pontra. Az Európai Stratégia, az állatjóléttel kapcsolatos stratégia 2012-15 időszakában. Bostináró úr, a témafelelős kíván-e szót kérni, tessék. Bente, molto grazie. Distinși colegi, cum am mai spus la introducerea proiectului de raport, Tisztelt kollégák, már eh, a jelentés tervezetkor is elmondtam, hogy eh, ezt a véleményt eh, az Agri szakbizottság felé Készítettük az állatvédelemről és az állatjólétről. Az állampolgárok aggája, aggáját próbálom tükrözni ezen véleményben a különböző petíciók kapcsán, amelyet megkaptunk ezzel kapcsolatban. Egyebek között a legutóbbi ülésünkben a drámai petíciót is hallhattuk megpróbáltam a legtöbb petíciót figyelembe venni, felelősségteljesen és kiegyensúlyozottan, úgy, hogy közben a mi általunk lefolytatott viták egyensúlyát tükrözzük, és az egyes kollégák által elmondottakat. Próbáltam a legfőbb problémákat kiemelni, az európai jogszabály hiánya területén ebben a kérdésben, tehát az állatjólét és az állatvédelem tekintetében, különösen ami a, a kóborállatok kérdését illeti, ez több országban ö, problémás és igen aggályos helyzetet ö, találhatunk. Az Európai Bizottság úgy gondolom, hogy ö, minimum szabványokat kellene, hogy bevezessen a, az állatok ö, szállítására vonatkozóan az európai jogszabályokba az állatjólé területén ezeket be kellene venni. Ma délelőtt az Európai Bizottság tájékoztatott, hogy ezzel kapcsolatban határozatot fog bevezetni, és ez igen fontos jelzést jelentene az Európai Bizottság és a tagállamok felé. Köszönöm a kiváló együttműködést, tisztelt kollégák, és azt gondolom, hogy a mi általunk elfogadott megoldások remélem, hogy megfelelnek majd, és választ adnak a polgárok és a kollégák aggájaira. Támogatom, hogy igen, szigorúan szabályozzuk az állatkísérleteket, és nagymértékben csökkenteni kell az ilyen állatkísérletek számát a jövőben. Köszönöm a kollégáknak, köszönöm a civil szervezetnek, szervezeteknek, a civil társadalomnak is, az együttműködését, hiszen rendkívül pontosan válaszoltak ezen a bizottságunk szempontjából fontos kérdésre. Köszönöm. Köszönöm az előadó munkáját, mondja az elnök asszony, és köszönöm, hogy az állampolgárok és a szakbizottság tagjai véleményét is tükrözte a véleményében. A módosítokról majd szavazni fogunk. Taylor, Auken, Raúl Romeva egyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hármas módosító 1A bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk.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 Apriamo il voto sull'emendamento 2. Megnyitom a szavazást a kettes módosító 1A bekezdés Taylor Auken, Raúl Romeva és Irueda. Megnyitom a szavazást. Votazione. Valami technikai probléma van, úgy látom, az elektronikai szavazással. Sí. Allora, proviamo. Funziona? Okay. Működik? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Nem, még nem zárom le a szavazást, elnézést. Iturgeis kolléga szavazatát akkor hozzáadjuk. Nem működik. Quindici votanti, 5 a favore, 9 contrari. 15-ből er- 5 mellette, 9 ellene elutasítottuk, plusz Eturgeis kolléga ellene szavazott. Tizen ellene, öten mellette elutasítottuk. Hatos módosító kettes bekezdés, Vertman mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Négyes módosító, Taylor, Auken, Raúl, Romeva, Iroida, mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Ötös, kettes bekezdés, vállán mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Hetes, kettő elmekezdés, mellette tartózkodás, ö, ellene tartózkodás. Elutasítottuk. Kilences módosító. Iturgáis szóbeli módosítóval. Valaki ellenzi a szóbeli módosítót? Nem? Akkor szavazunk a módosítóról, a 9-esről. Szóbeli van mellette, ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Akkor a 9-es módosítóról szavazunk. Iturgáis. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Tizenegyen mellette, hatan ellene elfogadtuk. Nyolcas? Nem, ez okafogyottá vált. Tízes, Taylor, Aukenrau, Romevöröda mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 11-es ugyanazok a kollégák mellette, ellene Nem működik a tolmácsolás? Mikrofonba kérnénk. Nem volt tolmácsolás az egyik nyelvre, hangzott el. Elnök asszony, akkor vissza térünk a tízes módosítóhoz. Megnyitom elektronikusan. Lezárhatom a szavazást? Elutasítottuk. 11-es módosító, 4-es bekezdés, Taylor, Auken, Raúl, Rau, vagy Rojda mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk, 12-es, 4 elbekezdés, Vexász mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 14-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os Taylor Auken Raúl Romeva Rueda. Hatos bekezdés, részenként szavazzunk. Első rész mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Második részről szavazzunk mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17-es módosító Jár úr mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 18-as módosító Taylor Auken Raúl Rumevai Rueda mellette ellene tartózkodás elutasítva. 19-es módosító Elnök asszony, akkor elektronikusan ellenőrizzük a 18-ast. Megnyitom a szavazást. 18-asról szavazunk. Lezárom. Ketten mellette 15-en ellene. Elutasítottuk. De biztos, ami biztos ellenőrizzük, így mindenki nek jó a lelkiismerete. 19-es, jár, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 20-as, visszavonták, 24-es, mellette ellene tartózkodás. Elutasítva. 21-es, mellette 21-es Valeza módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es jár mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as Taylor Rauken Raura Movai Roida részenként. Első részről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás Elutasítottuk. Második részről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 25-ös. Taylor Auken Romeva Rueda Raúl, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 26-os, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Elektronikusan ellenőrizzük a 27-est. Megnyitjuk a szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 11 mellette, 6-on ellene elfogadtuk. 28. Nem. Okafogyottá vált, hiszen a 27-est elfogadtuk, tehát 29-es. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 30-as, velean mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 31-es módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor most az így módosított anyagról szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 17-en mellette nincsen ellenszavazat. Gratulálunk az előadónak, Bosszinár úrnak. Akkor a szavazást le is zárom. Hm?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 Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. A máltai választókörzetemből érkeztek látogatók, csak köszönni akartam nekik. Szívesen mondja az elnök. És mi is üdvözöljük Önöket Máltáról. Tetszett Önöknek ez az ülés? Reluăm ședința, vă rog frumos, trecem în continuare la subiect. Nos, akkor folytatjuk a munkát, a következő napi rendi pont. 1675 per 2008-as petíció a bolgár zöld párt adta be az úgynevezett földcsere üzletekről és korrupcióról Bulgáriában kéremező nincs itt, de a bolgár minisztérium képviselői itt vannak, hárman. Hölgyeim és uraim, most szót kapnak. Önök választják meg, hogy milyen sorrendben. Tessék! Din partea Ministerului Agriculturii. Aveți cuvântul din Bulgaria. Tessék, tessék, tehát a polgár Mezőgazdasági Minisztériumnak adnám meg a szót. Tessék! The petitioners are not present, I already said. Ahogy mondtam, mondja az elnök, a kéremező nincsen jelen. Nem. Szerintem egyértelműen elmondtam, hogy a kérelmező nincs itt és most a mezőgazdasági minisztérium adná meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bolgár mezőgazdasági minisztériumot képviselem és szeretnék hozzászólni ezzel a kérvénye kapcsolatban. Ez egy bizonyos gyakorlatról szól, nevezetesen, hogy az állami tulajdonban levő erdős területeket magánkézben levő területekre cserélnek le. 2003 és 2009 januárja között volt ez szokásban Bulgáriában, tehát Miután beadta a kérelmező ezt a kérvényt, utána a polgárparlament úgy szavazott, hogy betiltja ezt a gyakorlatot. Ezt 2012. márciusában um, újra ellenőrizte a bolgár kormány. Tehát ez nem egy állami segélyügy, Ez a fajta föld csereüzlet, mert a Lisszaboni szerződés 107-es szikke szerinti kitételek egyike sem áll fent. Bulgária ellen hivatalos vizsgálat indult 2011-ben, az Európai Bizottság indította be, Méghozzá azzal gyanúsították Bulgáriát, hogy a földcsereüzletek egy rejtett állami segélyt jelentenek. Nos, hogy ismertessem, hogy a bulgár kormány milyen intézkedéseket tett ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Először is. Miután a kormányhivatalba lépett 2009. augusztusában, hét nappal később kiadtak egy rendeletet, amely betiltja azt, hogy az erdős területeket becseréljék. Augusztusban a Bolgár Nemzeti Parlament elfogadott egy döntést azt illetően, hogy felfüggesztik ezt a gyakorlatot, olyan esetben, amikor természetes és jogi személyek akarják lecserélni a földjüket állami erdős területekre. Moratóriumot hirdettek az ügyletekre egészen 2011 márciusában. Akkor az új parlament A civil szervezetekkel folytatott konzultációs követően megerősítette ezt a rendeletet. A parlament új rendeletének 35-ös cikke teljes mértékben betiltja a föld csereügyleteket, hogy becseréljék állami erős területekre ezeket a magánkézben levő területeket. A bolgár törvényhozó az ilyen irányú föld használatot is betiltott. A másodlagos jogalkotás is született, egy lista, minden már csereügyletben résztvevő föld darabot. És kötelezővé tették azt is, hogy regisztrálják a nemzeti kadaszterben az ilyen földeket. Mi úgy gondoljuk, hogy a bolgár kormány mindent megtett, amit tennie kellett. A rendelkezésre álló mechanizmusok keretében, és hogy meg mindent megtett a 2011-es kötelezettségeinek megfelelően. A már elcserélt földterületeket illetően 2000, ez kb. 5 és 9000 hektárt érint. Szeretném fölhívni a figyelmet, hogy az EB-nek beszolgáltatott adatok A következőt mutatja 2003 és 2009 között a csereügyletekben összesen. 3,3 ezer hektárt illeti. 2007 után, miután Bulgária belépett az EU-ban, a cserél területeknek a nagysága 2400 hektár. csere után 6300 hektárnyi területet kapott az állam, plusz 14 milliárd bolgár levált, mint ráfizetést. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy gyakorlatban az állami erdős területeknek a cseréje megengedhető volt 2009. januárjáig. És ez csak 460 hektárra vonatkozott. А, Народното събрание е въплатено zakona. A nemzeti parlament döntése most már jogszabályá vált, és ami a panaszokat illeti, a legfelsőbb bírósághoz beérkezetteket, illetve a bíróság tantiseit illetően, Ezek alátámasztják a bolgár köztársaság parlamentjének azt a jogi aktusát, amely betiltja a földcserét. Végkövetkeztetés. az a kár, amit elszenvedett volna úgymond a bolgár állam, a 3-4 milliárd euró, ez túlzott összeg, és nem is igaz. A bolgár köztársaságnak az álláspontja, és azon belül is a mezőgazdasági minisztérium, minisztérium álláspontja az, hogy 2003 és 2000 9 között lezajló tranzakciókat egy adhok szakbizottság vizsgálta felül, és a legfelsőbb bíróság is. 25 ellenőrzést hajtottunk végre a mezőgazdasági minisztérium anyagai alapján, és jelenleg senkit nem ítéltünk el ez ügyben. Köszönöm szépen. Most pedig a kollégáinak is megadnám a szót olyan sorrendben, ahogy azt önök szeretnék. No, no. That's okay. That's okay. That's no, it's... Uh, deoarece niciunul dintre dumneavoastră nu dorește să mai ac- Nos, úgy tűnik, hogy a kollégák nem szeretnének uh, hozzászólni a bolgár kormány részéről, ezért megadnám a szót a bizottságnak. Thank you, Chair. Um, Köszönöm szépen. Ahogy azt említette a bolgár kormány képviselője, a bizottság formális vizsgálatot kezdte potenciális rejtett állami segélyek címén. Fontos megjegyezni, hogy ez nem az egyéni csereüzleteket érinti, hanem arról, hogy az egész csere rendszer hogyan működött Bulgáriában. Ugyanis az történt, hogy Bulgáriában az elcserélendő területek árát nem a valós piaci áron szabták meg, hanem egy úgynevezett közigazgatási árat szabtak meg rájuk, mi azt vizsgáljuk, hogy ez a fajta ár kijelölés, illetve a kó, az együttható kihagyása számításokból ahhoz vezetett, hogy sokkal alacsonyabbak voltak-e az árak, mint a piaci árak. Ha igen, akkor a csereügyletekben résztvevő magánszemélyek igazságtalan előnyökhez jutottak, ami a 107-es cikk A bekezdésének megfelelően rejtett állami segélynek bizonyul. Nem alakítottunk egy előzetes álláspontot az ügyben, Egyszerűen csak így az érintett harmadik felek adhatnak be bizonyítékokat. 25-en tájékoztattak minket, ezeket a beszámolókat elemezők. A megjegyzés alapján. És a polgárkormány reakciója alapján. Az Európai Bizottság értékelést végez. És Értékelni fogjuk, hogy ez valóban állami segélye, vagy nem. Ha igen, a közigazgatási mesterséges árképzés miatt, akkor a bizottság dönt majd arról, hogy ez elfogadható a belső piaci szabályok keretében. Ha nem, akkor a polgárköztársaságot köztársaságot arra kötelezik majd, hogy vegye vissza azt a támogatást, amit az egyéneknek adott. A múltban kicsit félreértést okozott ez, nem lehet megbüntetni egy tagállamot retroaktíve, hogyha rejtett állami segélyt adott. Mi csak azt kérhetjük, hogy gyűjtsék vissza ezeket a támogatásokat. Nagyon sok megjegyzést kaptunk, és most a bizottság nem tudja még megmondani, hogy mi lesz a végső eredménye ennek a vizsgálatnak. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! a bizottságnak. Kollégák, megadom önöknek a szót, Postinár úr. Like... Köszönöm, elnök asszony. Szeretném mind a bizottság, mind a bolgár hatóságok képviselőitől megkérdezni, hogy felmérik-e a helyzetet, amely majdnem ugyanolyan a Szaparevo bánya esetében, ahol erdőt két négyzetméternyi erdőt vásárolnak, elnézést, két euró négyzetméterenkénti áron vásárolnak erdőt ott az emberek. Ez nevetségesen alacsony ár. A szeperövő bánya esetében szintén megnézik majd ezt az új létesítményt, amely a Natura 2000 helyszínen igen komoly változásokat okozott. Ez egy drámai emberi beavatkozás volt egy Natura 2000-es helyszínen, kivágták az összes fát azért, hogy sípáját építsenek. Úgy hallottam, hogy ez ennél bonyolultabb helyzet, de remélem, hogy más esetek mellett erre az esetre is odafigyelnek, hiszen mi napirendünkre tűztük ezt a kérdést. Tavaly a bolgár tényfeltáró látogatás során tisztelt kollégám Margaret Auken vezette be ezt a problémát, és ennek ellenére a bolgár hatóságoknál továbbra is problémák jelentkeznek. Hát mi reméljük, hogy jobbak az esélyeink, mint az, hogy egyszerűen csak majd a végtelenségig elhalasztjuk ezt az ügyet. Kére valaki más képviselő szót? Ha nem, akkor a bolgár hatóságoknak ismét megadom a szót kiegészítésre. Köszönöm. Mi is elmondtuk, hogy 2003 és 2009 között minden állami erdő területre vonatkozó csereügylet magán területért, a legfőbb semítőszék elő került, a mezőgazdasági minisztérium tájékoztatta az illetékes hatóságokat erről a helyzetről, és ahogy ezt a bizottság képviselő is elmondta, a vizsgálat az alapszerződés megszegését vizsgálja a 107-es cikk értelmében, miszerint van-e illegális állami támogatás. 2007 januárjában Bulgária nem alkalmazta um, ezen szabályokat, mert még nem volt EU tagállam, és ezt az Európai Bizottság is figyelembe vette. És egy ö, időszakot határozott meg, onnantól, amikortól Bulgária is EU tagállammá vált. A tisztelt képviselő az erdőterületek cseréjére utalt, ez a bizottság vizsgálatának tárgyát képezi, és minden olyan anyag, amely az administratív felmérést illeti a 2003-as jogszabályok alapján, ezt már az Európai Bizottság elé küldték, és a bolgár hatóságok foglalkoznak ezzel, valamint az Európai Bizottság is az állami támogatásokkal kapcsolatban. A korrupció és a nepotizmus tárgyában az Európai Bizottság nem válaszolt a kérdésre, úgyhogy ezért javaslom, hogy a petíciót hagyjuk nyitva. Következő napi rendi pont. A Peti berlini látogatása 2011. november 23-24-én. Marek Stavinov úr és Gátos György vannak itt, az Európai Bizottság részéről megadom nekik a szót. Doamna Iotova, aveți cuvântul, dacă doriți. Iotova asszony, megadom a szót, hogyha szeretne hozzászólni. Merci, Madame la Présidente. Je vais expliquer le contenu du... Meg fogom a delegációnk munkájának tartalmi részét és magyarázni, de szeretném kihangsúlyozni, hogy mi most itt csak hárman vagyunk jelen a teremben a küldöttség részéről, és nem tudom, hogy ez korrekt dolog-e, hogy a kérdésről csak ma, hogy ma tárgyaljuk meg ezt a kérdést, és szeretném tudni, hogy a kollégáim erről mit gondolnak, mármint a küldöttség tagjait szeretném felkérni arra, hogy mondják el a véleményüket. Szerete, szeretne valaki szót kérni ezzel kapcsolatban? Kérem önökkel szó. Ja, ich möchte eingangs noch einmal betonen. Igen, még egyszer hangsúlyozni szeretném, hogy köszönöm Jotova asszony előkészítő munkálatait, még akkor is, hogyha néhány dologban nem mindig értettünk egyet. Én azért úgy gondolom, hogy a végül meg kiválasztott eljárási mód nagyon jó. Köszönöm neki ezt az eljárást, és személyes megjegyzéseket szeretnék tenni, és kérdéseket feltenni, és ha lehetőség nyílik rá, akkor két módosítót beadni. Az első az úgynevezett ajánlásokra vonatkozik, és a végkövetkeztetésekre. ezekre utalnék a módosítókban, mert úgy gondolom, hogy a végkövetkeztetések egy politikai nyilatkozatot is jelentenek, egy minősítést, amit jónak tartom, de szeretném, hogyha ez belekerülne. Ez az első megjegyzés, a második. Van egy mondat, amivel személy szerint nem értek egyet. Ez az utolsó rész, még a végkövetkeztetések előtt azt mondja, hogy a küldöttség tagjai nem kaptak belátást, betekintést a berlini látogatást tájékoztatásában is nem volt egyértelmű nekik, hogy ki miért illetékes. Ez nem igaz, én nagyon jól tudtam, de ha mindenképpen bele akarják ezt venni, akkor ezt is a végkövetkeztetésekre vonatkozó módosítóba kellene beletenni. Szerintem ez vezetne eredményre, úgyhogy még egyszer köszönet. Doamna Colasca, aveți cuvântul. Thank you. Kolarska asszony a szó. Egyetértek kollégámmal. Tárgyaltunk a jelentésről, és fontos, hogy konszenzust érjünk el, alakítsunk egymás között már most. A dolgokat nem lehet egy hét alatt megoldani, ezért egy kicsit elhalasztottuk a végső jelentés összeállítását. Én úgy gondolom, hogy a konszenzust el fogjuk tudni érni. Köszönöm. Most szeretném a bizottság képviselőinek megadni a szót, hogy véleményét a jelentés tervezettel kapcsolatban ossza meg velünk. A bizottság részéről senki nincs a teremben, elnézést kérek, nem kaptam tájékoztatást. Nos, a titkárságtól tisztázást szeretnék kérni. Most hallom először, hogy a bizottság egyáltalán a munkában részt vesz. Én erről ezelőtt nem tudtam, soha nem is hallottam. The Commission always has representatives here. They, they have an interest in the... A bizottság azért van itt, hogy elmondja, hogy érdeklődéssel követi a munkát, nyomon követi a vitát a e kérdésről érdemben, ezért van jelen a képviselője a bizottságnak, de én nem gondolom, hogy a bizottság szeretne a jelenlegi ö, stádiumban szót kérni ezzel kapcsolatban. Azt szeretném elmondani, hogy vitát folytattunk már a romániai tényfeltáró látogatással és a bizottság képviselőjét arra a vitára is meghívtuk. Ez egy átlagos eljárás. Azon a tárgyaláson nem vett részt a bizottság képviselője. Öné a szó. Tisztelt elnök asszony! Én értettem félre. Mert az volt a benyomásom, hogy ön azt mondta, hogy a bizottságnak álláspontja van ezzel kapcsolatban. Valahol a két felszólalók között úgy elveszett az üzenet, én azt gondolom. Most Berlinbe látogattunk, és most az eljárásról kell döntenünk. Nagyon sajnálom, hogy a delegációból ma ilyen kevesen vannak körünkben, ez nagyon szomorú. Hiszen nagyon érzékeny témáról van szó, és a vitát mégis ilyen csekély számú képviselő fogja megvitatni. Én, nekem azt mondta, én azt hallottam, hogy ugye azt mondta az elnök azt, hogy ma reggel, hogy a berlini tényfeltáró jelentésről nem ma tárgyalunk, és ezért vagyunk ilyen kevesen a teremben. Hat hónappal ezelőtt egy igen érzékeny kérdés megtárgyalására utaztunk Berlinbe. Azt szeretük volna leellenőrizni, hogy miért kapunk olyan sok petíciót az Európai Parlamentben, különösen annak a ténynek az ismeretében, hogy ilyen tényfeltáró jelentés és látogatás megtételére már a múltban sor került, egy adott kérdésre összpontosítottuk figyelmünket, a német jogalkotással kapcsolatban azt szeretük volna megtudni, hogy az európai, az európai polgárok miért élnek számos panasszal. Én magam a Peti Szakbizottság képviselőjeként, nem pedig a delegáció tagjaként kérek ma szót, különböző vélemények születtek meg a, a bizottságunk küldöttségi tagjai között, és valóban igaz, hogy a konszenzus nem lehet mindig elérni. Itt nem rendszerbéli jogsértésekről beszélünk, ahol az adott szolgálatban nem mindenki végezni el megfelelően a munkáját. Viszont számos problémára ö, derítettek fényt az első ö, látogatás során, így egy második látogatásra is sor került, mint elmondtam, egy szervezett kampány ról van itt szó a szolgálat ellen, de nem mindenki mondja azt, hogy itt szervezett mozgalomról lenne szó, itt a gyermekek jogairól van szó, a gyermekek láthatási, tartási jogairól van szó. Itt nem azt mondjuk, hogy a teljes illetékes szolgálat inkompetens lenne, ha, és azt sem mondhatjuk, hogy a, hogy a, kam, hogy a petíció benyújtói kampányolnának a szolgálat ellen. Nem, itt mi most általános ajánlásokat fogalmazunk meg, közös következtetéseket nem sikerült megfogalmaznunk, számos e-mail küldtünk egymásnak, ajánlásokat próbáltunk megfogalmazni, következtetéseket levonni, de az Európai Parlament most már, ugye elmondhatjuk, hogy nagyon közel, közelebb vagyunk az állampolgárokhoz, és számos témában lépünk föl, nem csak abban, hogy az adott ö, ö, európai jogszabály sérelméről lenne szó, vagy sem. Ezért na, komoly elvárásai vannak a polgároknak felénk. Mi valahol az utolsó mencsvárként jelenünk meg a polgárok reményeiben, és elvárják tőlünk, hogy segítsünk ról, rajtuk. Igen vitatott, igen érzékeny dossziéról van szó. A koncenzusos szövegről szólva nem mindenki nevében szólhatok, főleg nem azok nevében, akik nincsenek ma jelen, hiszen két szövegről kell, hogy szóljak. Az egyik az én jelentésem, az én tollamból származik, és szinte minden javaslatot figyelembe vettem a taktársak részéről, a másod szöveget pedig a titkárság küldtem meg nekem. Nos, a két szöveg most <laughs> mivé is válik, mi lesz a sorsa a két szövegnek, az önöktől függ, az önök döntésétől. Amennyiben módosítókat fogalmazunk meg egy ilyen érzékeny témában, hogyha ezt megtesszük, akkor olyanok tennék ezt meg, akik vagy nincsenek jelen ma a teremben, vagy nem látogattak el Berlinbe, és egyáltalán nem is ismerik mondjuk azt az információt, amit megkaptunk a német hatóságoktól. Bega úrral, nos, hát nem tudok egyetérteni abban, hogy minden egyes véleményspektrumot lefedünk ma, nem Berlinben. Elég ritka információhoz tudtunk csak hozzájutni, és a delegációnk alig tudott alapvető következtetéseket levonni arról, hogy vajon jogsértésre kerül-e sor Berlinben, vagy sem. Nem is ez volt a célunk. Az volt a célunk, hogy tényeket gyűjtsünk össze, és próbáljuk meg a polgárokat segíteni panaszaik orvoslásában. A misszió végéig egészen mostanig még mindig petíciókat, e-maileket, leveleket és telefonhívásokat kapunk polgároktól, akikre kihatással van a Jugendamt fellépése. Ma kell arról döntenünk, hogy milyen eljárást követünk. Két opció áll előttünk. Az egyik az, hogy a titkárság szövege mellett voksolunk, amely módosítókat is lehetővé tesz, és akkor a szövet, szöveget majd a szakbizottság megszavazza, vagy az én szövegem mellett döntünk, és akkor a delegáció vezetőjeként jó magam ezt a szöveget megfogalmaztam, és megint csak módosítók benyújtására lehetőség van, majd pedig szavazunk arról, elnök asszony. Köszönöm szépen az előadónak a gondolatait. A titkárság részéről néhány pontosítással élnék. A küldötteket tegnap e-mailben tájékoztatták arról, hogy a vitát ma délután folytatjuk le, nem pedig ma délelőtt, ahogy kezdetben azt terveztük Zárszóként elmondanám, hogy a módosítók benyújtójának határideje május 11 péntek, és a júniusi plenárison szeretnénk, a júniusi szakbizottság ülésen fogunk róla szavazni. A B-listával kapcsolatban pedig azt mondhatjuk el, hogy több olyan pontra is utalás történt, a 1937-es, 41-es, 43-as átkerül majd az állistába, de még mielőtt lezárnám az ülést, Jótova asszonynak adom meg a ö, szót. Jótova asszony pedig azt kéri, hogy szavazzunk ma arról, hogy melyik szövegről fogunk egyáltalán szavazni a titkársági vagy a Jotova asszony féléről. Elnök asszony megadja a titkárságnak a szót. Uh, Titkárság. Tehát Szavazzunk a titkársági szövegről. Ez egy közös nevező. Minden küldöttségi tag részére elfogadható, de azt is magában foglalja, hogy egyes tagok esetleg kiegészítéseket szeretnének eszközölni. Ez a legjobb megoldás. Ne próbáljuk megnyírbálni a szöveget ne próbáljunk egy olyan szöveget elfogadtatni, aminek nincs közös nevezője. Járjunk el így. Péntek dél a módosítók határideje. A kiadott szövegeket, illetve lehet még megjegyzéseket tenni. Koleszka Bovinszka asszony. A küldöttség tagjai Berlinben a Berlin küldöttség tagjai Strasbourgban találkoztak, megbeszéltük, és meg is szavaztuk, hogy melyik szöveget alkalmazzuk, és úgy döntöttük, hogy Jotova asszony szövegét. Úgyhogy most nem értem, mert én eddig azt hittem, hogy Jotova asszony szövegéhez írunk módosítókat. De valami most megváltozott. Micsoda? Domnule uh, Macmillan Scott, aveți cuvântul. Macmillan Scott úr. Nagyon elnézést kérek, hogy késtem egy konferenciáról jövök. Ez egy nagyon érzékeny téma, és évekkel ezelőtt kezdődött, azóta követem figyelemmel. Teljes mértékben tudatában vagyok annak, hogy milyen értekek ütköznek itt a véleményben. Nekem az a problémám, hogy mivel egy szöveget ma kaptunk meg, és péntekig kell módosítót összeállítanunk, az a benyomásom, hogy a többiek is jobban örülnek, ha több időt kapnának. Nem értem, hogy hova rohanunk, ez egy annyira fontos téma. Az alapvető emberi jogok kartája új jogokat vezet be ezen a területen. Elnök asszony, kaphatnánk még időt a frakciók is és a parlament is, hogy ezzel az érzékeny témával foglalkozunk. Nem értem, hogy miért rohanunk. Évek óta rendben van ez a téma. Bostinár úr. Köszönöm szépen, elnök kisasszony egyértelmű a mai megbeszélés alapján, amit Romániáról folytattunk, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy konszenzust érjünk el. Már közel állunk hozzá, Románia esetében is. Remélem sikerül. Másodszorban. Semmilyen jelentést nem lehet elfogadni, a raportőr irányvonala ellenében. Mácóni asszony volt a vezető itt. Ő alakította ki a jelentés főelemeit. Erre reagáltunk, persze a titkársággal együtt dolgoztunk, ez egy nyilvánvaló. De a jelentés nem állhat szöges ellentétben a raportőr jelentésével. Reggel ezt az elképzelést fogadtuk el, és remélem, hogy Jotova asszony esetében is <clears throat> a Peti bizottság közös jelentését fogadjuk el, nem pedig az egyik delegáció a másik ellen, az frakció ellen, a raportor ellen, teljesen fölösleges ilyen feszültségeket kelteni. Ezt a módszert kövessük, hogy addig tárgyaljunk, amit csak szükség van erre. De mindig a raportőr a vezér a nüanszokat, a kis módosításokat együtt hozzuk meg, de a raportőré a fő munka. Köszönöm. Rendben. Tehát még megbeszélést fogunk folytatni erről a képviselőkkel, és a titkárság tájékoztatna mindenkit az eredményekről. Becker úr. Igen, egy kiegészítés. Egyetértek önnel. Fölismerhető, hogy az a verzió, amiről beszélünk, úgy beszélünk, hogy titkársági verzió, nem egy ellentmondásos dolog. Én azért preferálom például, mert nagyon kis összefogott és nagyon kis csinosra szabott, úgyhogy nem látok itt semmiféle ellentmondást, hanem ezt én egy hasznosabb verziónak tartom. Ezért tartom ajánlatosnak. Nem arról szól itt, hogy összeütköztessük a jelentéseket. Jó tovább, asszony! Kedves kollégák! Nagyon érzékeny ez a téma. Sokan, akik itt vannak jelen, nem is tudják, hogy miről beszélünk. A jelentés, amit beadtam, nem az alapkérdést akarja megoldani, ez egy olyan jelentés, ami egyszerűen tényszerűen rögzít, hogy mit láttunk a kiküldetés során. A módosítások, a javaslatok, amiket a delegáció tagjai tettek, azokat foglaltam össze. Akármilyen vitát is folytatunk, ahogy Bobinska asszony is mondta, Strasbourgban találkozott a küldöttség minden tagja és szavaztunk. Szavaztunk arról, hogy melyik szöveget dolgozzuk fel, és a többség az én jelentésemet szavazta meg. Doamna Bobinska. Eh, ostatni, the last word. Eh, you said that you will consult... Az utolsó szójogán. Ön azt mondta, hogy a titkársággal és a többi képviselővel is konzultálni szeretne, stb. Hát mi azért ennél átláthatóbb konzultációra számítunk, az, hogy ezzel és ezzel konzultálunk. Hát én nem tudom, hogy mely képviselőkkel, milyen eljárás szerint szeretne ön konzultálni és dönteni, úgyhogy én azt javasolnám, hogy tájékoztassanak minket arról, hogy ezt a döntést hogyan fogják meghozni. Nekem az volt az érzésem, hogy már megszületett egy döntés, most egy másik döntés van születőfélben, szeretném tudni, hogy milyen eljárás alapján. În urma acestei dezbateri, uh, probabil că va trebui să se mai organizeze azt gondolom, hogy valószínű, hogy újabb ülésen kell napirendre tűzni ezt a pontot azért, hogy meg lehessen beszélni ezt a jelentést, tehát önöknek kell új időpontot kitűzni. Right. So, szóval, The meeting nincs closed. Lezárom az ülést.